Proszę Państwa, prawie z kwadransem akademickim rozpoczynamy. Nos, hölgyeim és uraim, ugyan 15 perc késéssel, de azért elkezdjük a mai munkát. Három része lesz ennek a mostani értekezletnek. Ma délután, holnap délelőtt délután Először a napi rend elfogadásával kezdjük. Úgy nézem, hogy senki nem nincs kifogás ellen, tehát akkor ezzel túl is léphetünk. Ezt a mostani ülést közvetítik az interneten, és a máltai, észt és szlovák és gal nyelven nem hallgatható, de az összes többi nyelven hozzáférhető. Frau Paulsen engedélyével, aki ma a négyes pont alatt van ütemezve, de mivel neki korábban el kell mennie, ezért az ötödik pont alatt Clara Eugenia Aguilera Garcia asszony, aki a gyógyszerezett takarmány gyártásával, forgalomba és felhasználásával kapcsolatos véleményt, illetve előadást jegyzi. Beleegyezett nagyon kedvesen, hogy ezt a kettőt cseréljük, tehát először az ötös és a hatos pontot, amelynek mind a kettőnek az előadója Palszenasszony, ezért ezt előre fogjuk venni, és éppen ezért ezt előre vettük. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy tartsuk magunkat az időkeretekhez, és akkor nem is tartok bevezetőt, ezt majd Agirera asszony fogja megtenni, és felvezetjük a gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása, illetve a 90 per 167-es tanács irányelv hatályon kívül helyezésével kezdünk. Méghozzá hasonló témák kontextusában fogjuk ezt tenni, amelyeket ma abszolválnunk kell, és ez vonatkozik az állatgyógyászati készítményekre, illetve emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyésére vonatkozó eljárásokról, illetve a gyógyszerügynökségről vonatkozó, tehát ez egy egész komplex csomag, amit most abszolválnunk kell, tényleg összetett, és éppen ezért kérem képviselőasszonyt, hogy vezesse fel a témát. Üdvözlök sok szeretettel Poznából egy csoport diákot, akiket ez a téma érdekel, ezt a témát tanulmányozzák, és sok szeretettel üdvözöljük őket az érdeklődő fiataljainkat. És arra biztatom őket, hogy amennyiben vannak kérdéseik, akkor az ülés után tegyék fel, és szívesen állok rendelkezésükre. És akkor most megadom a szót az előadó asszonynak. Bueno, buenas tardes a todos. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném én is üdvözölni a ma hozzánk ellátogató diákokat. És természetesen rendelkezésükre állunk, hogyha bármiben szükséget szenvednének, szóljanak, ahogy ezt az elnök úr is mondta. Nem tudom, mennyi időn van, elnök úr. Elnök úr, mennyi idő van a bevezető szavaimra? Jó, jó, hát akkor óvatos leszek, hogy ne legyen túl hosszú a bevezetőm. Szeretném bemutatni azt a jelentést, ami a gyógyszeres takarmányok előállítására vonatkozó tanácsi irányelvre vonatkozik. Mi vagyunk a fő szakbizottság, az illetékes szakbizottság, és ez nagyon szorosan kapcsolódik az állatgyógyászati készítményekről szóló rendelethez, Rendkívül fontos tehát. Van esetleg valami tolmácsolási probléma, elnök úr? A német tolmácsolás esetleg probléma? Úgy látom, megoldódott. Most, hogy már rendelkezésre áll a német tolmácsolás, és szeretném ismét elmondani, hogy bár mi vagyunk az illetékes szakbizottság a rendelet témájában, Vannak egyéb ide vonatkozó vélemények is. Az én egyik dokumentumom és más kollégák is azt mondták, hogy nagyon fontos biztosítanunk, hogy ezt a rendeletet együttesen kezeljük a fő állatgyógyászati készítményekre vonatkozó rendelettel, mert ez a két téma rendkívül szorosan összefügg. Nem lenne értelme hogyha ezzel előre rohannánk és elfogadnánk a VMP előtt. Azaz az állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet tervezet előtt. Ennek a rövidítése a VMP. Most gyorsan megpróbálom összefoglalni a helyzetet. A dokumentum egyébként minden nyelven rendelkezésre áll, bizonyára megkapták önök is, de azért összefoglalom, hát ha vannak kérdéseik. A gyógyszeres takarmány nagyon hasznos eszköz arra, hogy állatokat csoportosan kezeljünk vele. Tehát nem egyes állatokról van szó, hanem állatcsoportokról. A gyógyszeres takarmány tehát rendkívül hatékony, különösen akkor, hogyha az ember egy csoport állatot akar kezelni. Véleményem szerint a gyógyszeres takarmány garantálja azt, hogy homogén és stabil módon az takarmányba keverve tudjuk az állatokhoz eljutatni a gyógyszert. Minden állat így egyforma mennyiségű gyógyszert fogad, fog, fogyaszt el a takarmányal együtt, és így rendkívül hatékonyá tud válni a kezelés. Ez persze csak az én véleményem, de szerettem volna mindjárt az elején leszögezni, hogy állatcsoportok kezeléséről van itt szó, nem egyes állatok kezeléséről, és ez hatékony azért, mert egységesen, homogén módon lehet így kezelni az állatokat. Egy gyógyszeres takarmány csak egy módja annak, hogy egy állatcsoport szervezetébe szájon át bejuttassuk az állatgyógyászati készítményt. Emellett léteznek más módszerek is, például oldható gyógyszerek, azaz az állatgyógyászati készítmények ivóvízben való elkeverése, illetve egy másik módszer, hogyha a takarmányra ráhintjük kézi módon az állatgyógyászati készítményt. Ezt angolul top dressingnek hívjuk, azaz methintésnek. Tehát többféle módszer is van, de ez az egyik legjobb, a gyógyszeres takarmány ugye a legegységesebb eljuttatásra ad lehetőséget. Ellenlegi irányelv előtt sikerült oda eljutni, hogy lesz egy rendelet, és ennek nem csak az elmúlt korábbiakban elfogadott irányelveket, hanem az élelmiszerbiztonságra, az élelmiszer higiéniára vonatkozó rendeleteket is tiszteletben kell majd tartania, és egyéb vonatkozó jogi aktusokat. Vannak olyan alapnormák a jogszabályban, amelyek vonatkoznak az állatgyógyászati termékekre. Ezeknek egy részét használják arra, hogy gyógyszeres takarmányt állítsanak elő belőlük. Tehát amikor a gyógyszeres takarmány megfelelő használatára térünk rá, szerintem ezzel a vonatkozó VNP, azaz állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletben kell foglalkozni. A gyógyszeres takarmány, ahogy ezt a kezdetekben is mondtam, az erről szóló rendelet egyszerre kell, hogy elfogadásra kerüljön a VMP rendelettel, sőt, talán inkább még egy kicsit maradjunk is le, hogy tudjunk igazolni hozzá. Ez 1990-es tanácsi irányelv helyett fogadjuk el ezt az új szöveget. Ha megnézzük, hogy azóta mennyi idő telt el, le tudjuk vonni a tapasztalatokból a következtetéseket a jelenlegi rendelet vagy irányelv, az nyilvánvalóan már elavult. Most azt szeretnénk, hogy egy új jogszabály legyen, és az Európai Bizottság azt szeretné, hogy ez rendelet formájában szülessen meg, mert úgy gondolják, hogy ez a 90-es, 90 per 167 EGK tanácsi irányelv, ami elavult, nagyon sok hiányossággal rendelkezett. Egyrészt a tagállamok különböző módon hajtották végre, ráadásul az EU szerte óriási különbségek voltak ennek következtében. Tehát mondhatjuk azt, hogy a tagállamok átültették ugyan a jogszabályt a saját joganyagukba, de különböző módon tették azt. És nagyon kényes ez a kérdés, ezért szerintem jobb lenne, hogyha a tagállamok egységesebben közelítenék meg ezt a problémát, és ezért lenne célszerűbb egy rendelet, ami közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, és nem kell átültetni. A gyógyszeres takarmányokról szóló konkrét jogszabály, ahogy ezt a jelentés is mondja, nem szabad, hogy diszkriminatív legyen. Nem szabad, hogy a gyógyszeres takarmány hátrányos helyzetbe kerüljön más típusú szájon való kezelésre. Ehhez képest. Ez nagyon fontos. Tehát a gyógyszeres takarmánynak lesz saját külön rendelete. A szájon át történő kezelés más módjainak nem lesz saját rendelete, de az, hogy a gyógyszeres takarmányról van külön rendelet, nagyon fontos, hogy ez ne okozzon olyan állapotot, hogy a különbözők között diszkriminálunk. Legyünk nagyon szigorúak, amikor bármilyen formában a gyógyászati készítmények alkalmazására kerül sor. És még azt szeretném elmondani itt, a bizottságnak különösen, hogy amikor átolvastam a bizottság javaslatát, az a benyomásom keletkezett, hogy a gyógyszeres takarmány hátrányos megkülönböztetésben részesül az alternatív módszerekkel szemben. Szerintem figyeljünk erre nagyon oda, és legyünk egyformán szigorúak minden esetben, függetlenül attól, hogy milyen beadási módszert vagy kezelést választunk. nagyon szigorúan kell az állatgyógyászati készítményeket alkalmazni, függetlenül attól, hogy milyen módon akarjuk bejutatni az állatokba. És úgy érzem, hogy a bizottság egy kicsit szigorúbb a gyógyszeres takarmány esetében, mint más módszerek esetében. Szeretném még azt is elmondani, hogy nagyon fontos az antimikrobiális és az antibiotikum kifejezések megfelelő definíciója. Véleményem szerint ezeket a definíciókat a VMP rendeletbe, az állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletbe kell ö, belefoglalni. Ahogy Polszen asszony is jelen, a vélemény tervezetében ezt javasolta. Szerintem ez a helyes módszer, Polszen asszony is ezt mondta, hogy így kéne eljárni. És ez az én véleményem is, ami az én jelentésemben is szerepel. Tehát ezek a definíciók a fő alap rendeletbe kell, hogy bekerüljenek. A VMP rendeletbe. a közegészségügy kérdése is rendkívül fontos. Meggyőződésem, hogy mindannyiunk itt ma nagyon odafigyel a közegészségügyi kérdésekre, különösen a mikrobák elleni rezisztencia problémájára. Az AMR, azaz antimikrobiális rezisztencia azért alakul ki, mert túlságosan elterjedt a az antibiotikumok használata a fertőzések kezelésére. És ezért antibiotikum rezisztencia alakult ki nagyon sok élőlényben. Erre oda kell figyelnünk. Szerintem ez a kérdés is a VMP rendeletbe kell, hogy bekerüljön. De az én jelentés tervezetem is a nem céltakarmányok esetében érinti ezt a kérdést, illetve a gazdaság helyszínén, tehát magán a farmon történő tápanyag összekeverés esetére is kitérek. Ott is oda kell erre figyelni. Rövidre fogva a bizottság azt javasolja, hogy korlátozni kell a gyógyszerezett takarmány mennyiségét, amit az előállítók szállíthatnak egy gazdának. Szerintem, hogyha időhatárokat fogalmazunk meg ebben a rendeletben, hogy mondjuk két heti takarmányt kaphat csak egy gazda, ez nem a megfelelő megoldás. Nem itt kell ezzel foglalkozni. Ez azon a, az állatorvoson kell, hogy múljon, aki kezeli az állatokat, hogy eldöntse, hogy a kezelés mennyi ideig tartson az állatorvosnak kell eldönteni azt, hogy milyen takarmányra, milyen gyógyszerkészítményre van szükségük az állatoknak, és mennyi időn keresztül. Úgy gondolom, hogy ez az általános 3%-os korlátozás, ami az átvitelre vonatkozik, megfelelőbb lenne, mint a javasolt 1%-os határérték. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA kell, hogy döntsön arról, hogy ha ez az általános 3%-os határérték túlságosan magas, és ezt tudományos bizonyítékra kell, hogy alapozzák ezt a véleményüket. Természetes, hogy a, az a jó, hogyha a lehető legalacsonyabb százalékban marad hatóanyag a nem célállatoknak szent takarmányban, de akkor is legyünk óvatosak az ilyen százalékok meghatározásában. Most pedig nagy érdeklődéssel várom a kérdéseiket, a megjegyzéseiket, és nagy örömmel hallgatom meg a hozzáfűzni valóikat a témához. Bardzo dziękuję, pani poseł. Przystępujemy do... Köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a vitát. Elsőként a szó Buda úré lesz. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să o felicit pe raportoare. Köszönöm szépen, először is szeretnék gratulálni az előadónknak, köszönjük szépen az erőfeszítéseket, és ez tényleg példaértékű abban a tekintetben, hogy hogyan lehet együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel. Itt vannak mindezek a kollégák, akik együtt dolgoztak, sikerült megszervezni ebben a témában a nyilvános meghallgatást is. Maga a szöveg úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az állategészségügy szempontjából, és ne felejtjük azt sem, hogy a közegészségügy szempontjából sem elhanyagolható. Van azért még itt néhány kérdés, amiről beszélnünk kell a gyógyszeres takarmányok tekintetében maga a jelentés kéz a kézben halad az állatgyógyászati termékekről szóló szöveggel a VMP-vel, hiszen nagyon sok összefüggés van e között a két termék között. Tehát egyrészt itt van a gyógyszeres takarmány, másrészt pedig az állatgyógyászati termékekről szóló szöveg, ezt a kettőt egymás mellett kell vizsgálnunk. Na most, mi az első és legfontosabb pont? Ez a racionális felhasználás maga a gyógyszeres takarmány valójában legalább annyira gyógyszer, mint amennyire takarmány, tehát oda kell figyelnünk a megfelelő adagolással, hogy nehogy rezisztencia alakulhasson ki. Nem csak az antibiotikumokkal van probléma, mint hogy az embernél nagyon sok antibiotikum rezisztenciát válthat ki, más típusú gyógyszerekre is reagálhatnak rezisztenciával az állatok, és így, mivel ők nem gyógyulnak meg a különböző betegségekből, ezeket a betegségeket átadhatják az embernek, embereknek is. Meg kell néznünk az esetleges preventív, fel, preventív felhasználási lehetőségeket is, hogy a gyógyszeres takarmány megelőzési céllal milyen esetekben használható. Az első tehát a racionális felhasználás, a második fontos pont pedig az, hogy milyen állatcsoportoknál lehet-e használni, például vannak-e olyanok, amelyeket sertéseknél, más, másokat baromfinál lehet alkalmazni, és hogy egy azonos telepen tartott állatoknál például csak azok az állatok kapják meg a gyógyszeres takarmányt, amelyeknek valóban szükségük van erre és nyilván elsőleges fontosságú az állatorvos szerepe, aki meghatározza, hogy milyen dózisban és mennyi ideig kell alkalmazni ezeket a gyógyszeres takarmányokat. A zoohigiénia kérdésére is fel kell hívnunk a figyelmet, és végezetül pedig a gyógyszeres takarmányokról szóló úti tervet szeretném megemlíteni, illetve nem szabad kihagynunk a szövegből a nyomon követhetőséget sem, hogy a gyógyszeres takarmány, illetve a gyógyszerek, amit felír maga az állatorvos, vagy pedig valamilyen más személy, hiszen nem csak állatorvos írhatja ezeket fel, maximálisan ismerje ezeknek a hatóanyagoknak, ezeknek a gyógyszereknek az útját, és így lehessen ezeknek a nyomon követhetőségét biztosítani. Köszönöm szépen. Az árnyék előadó két és fél percet kap, a többiek pedig másfél percet különben igazából nem fogunk végezni a vitával, és akkor most Gering asszony a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadó munkáját. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, nyitott és egyenes volt a munka során. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon jó kiindulási pontot jelent ez a munka, a javaslat korábban én is osztam azt az aggodalmát, hogy megkülönböztetjük a rendelet felhasználását a gyógyász, a gyógyászati termékek tekintetében. A VMP rendelet adja az átfogó keretet, és természetesen itt határozzuk meg az, az általános fogalmakat, feltételeket, de vannak olyan VMP, specifikus VMP területek, amelyeket a gyógyszerezett takarmányok területén kell kezelnünk és szabályoznunk. És örömmel látom, hogy ez az aggodalom megjelenik a jelentésében, hiszen ha ezt párhuzamosan intézzük a folyamattal, akkor nagyon világosan kell látnunk, és egyeteműnek kell lennünk abban, hogy beszélünk a, azokról az elemekről, amelyek kimondottan a gyógyszerzett takaramányra vonatkoznak. Tehát nagyon örülök, hogy az antimikrobiális maradványok átvitelére vonatkozó határt eltörölte, nincs tudományos bizonyíték erre, hogy ez akár az állategészségügyre, akár az emberi egészségre veszélyt jelentene, tehát úgy gondolom, hogy ez a 3%-os határ észszerű, hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor ezt tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztani, például az EFSA-nak, hiszen mi tudományos adatokon alapján döntünk, nem pedig légből kapott meglátások alapján. Az a felírt gyógyszerek időtartamára vonatkozóan egyetértek az a meglátásaival, és nem hiszem, hogy ezeket előre ki kéne emelnünk. Van néhány dolog, amit szeretnék látni a végleges jelentésben, és ezek tükröződnek a módosításaimban. Biztosítani kell azt, hogy ö, ö, meg, arra megfelelően kiképzett személyek írhassanak fel bizonyos gyógyszergyógyászati termékeket, és ez a nemzeti jogszabályoknak megfelelően történjen. És ez alaposan átrajzolná az állatgyógyászati termékeket felíró öm, állatorvosok esetében ezt a térképet, és el kell fogadni ezt, hogy ez igenis gondot jelent legalábbis az Egyesült Királyságban, és számítok a támogatására a jövőben is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Fer Fedeli úr. Att vi också i den här diskussionen har hört att de flesta har insett allvar. A vitában hallottuk, hogy a legtöbb ember átlátja ennek a komolyságát, azt, hogy gyógyszeres takarmányjal letetjük az embereket, és hogy ez milyen hatása lehet az emberi egészségre. És éppen ezért emeltük be ezt a bizottság munkájába. És mivel ha állatcsoportok azok, azok, akik aktív antibiotikumot kapnak azért, hogy meggyógyuljanak, a következő lépés az, hogy az emberekre is hatással lesznek. Ma olyan számokat látunk, hogy 25 ezer ember hal meg az Egyesült Királyságban e, emiatt az antimikrobiális rezisztencia miatt, tehát ez most már eléggé eszkalálódik a helyzet. Tehát Szerencsétlen, hogy a jelentéstevő nem beszél hosszabban a preventív felhasználásról. Meg kell vizsgálni azokat az különböző állatfajtákat, állatcsoportokat, amelyek erre gyorsan tudnak reagálni és meggyógyulnak, de meg kell figyelni azt, hogy hogyan terjed a betegség ahhoz, hogy ezt gyorsan lehessen kezelni. Nyilván az antibiotikumokat széles körben használták preventív jelleggel bizonyos betegségek esetén, és van egyfajta antibiotikum spektrum, ha úgy tetszik, ami az állatgyógyászatban használtak, de és kiderült róla, hogy egyáltalán nem elég jó. Tehát az első pont az, hogy az állategészség álljon az első helyen, és utána fogunk tudni az állatgyógyászati termékekre, illetve a gyógyszerezett takarmányra. Természetesen a bizottságnak a jövőben többet kell tennie. Tudjuk, hogy nincsen igazán jó állatjóléti stratégia, Olott a bizottság állította, hogy ez majd valamikor érkezik, úgyhogy szerintem nyomást kellene gyakorolni a bizottságunknak, hogy ez a két dolog kéz a kézben járjon, különben olyan jogszabályokkal fogunk szembe találkozni a végén, amik nincsenek még köszönő viszonyban sem egymással. És ha nem adjuk, eh, nem részesítjük csoportterápiában eh, ezeket az állatokat, és ennek ez a módja, hogyha meg akarjuk akadályozni az antimikrobiális rezisztencia kialakulását. Tack så Jag är eh, väldigt glad att, det har, att vi äntligen har fått en diskussion ute i... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy végre lefolytathatjuk ezt a vitát méghozzá nem csak itt az Európai Parlamentben, hanem mindenhol Európában. Valóban kockázatos az antibiotikumok túlzott használata, nem csak az emberekre nézve, hanem az állatokra nézve is. Ez a probléma Európa összes tagállamát érinti, és mint említettem, ugyanolyan kockázatos lehet ez az emberek esetében, mint ahogy az állatok esetében. A rezisztencia nagyon sok embert és nagyon sok állatot is érint. Úgyhogy még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon örülök annak, hogy végre beszélhetünk erről a témáról. Örülünk annak, hogy a bizottság elkészítette a javaslatát, és Polszen asszony remek munkát végzett ebben a témában. Ez most végre lehetővé teszi, hogy valóban cselekedjünk, hogy valóban tegyünk valamit ennek a problémának a megoldására. A jelenlegi helyzetet elnézve egy kicsit sajnálom azt, hogy a bizottság javaslatához képest sok esetben visszalépés történik. Folyamatosan újabb és újabb kivételek jelennek meg a szövegben, amelyek nem feltétlenül szerencsések és nem a mi céljainkat szolgálják. sok esetben a gyógyszerek és a gyógyszeres takarmányok felhasználásával kapcsolatban azt látom, hogy lazulnak a szabályok, például kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mennyi időt kell várni két gyógyszer adag bevétele vagy beadása között. Az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatos kockázatok élnek, léteznek, és sok esetben nagyon rossz állatorvosi gyakorlatok, vagy pedig rossz állattenyésztési gyakorlatok vezetnek oda, hogy igazi vészhelyzetek alakulhatnak ki. Jó lenne, hogyha most már egy kicsit komolyabban vennénk az antibiotikumok túlzottan általános felhasználásával kapcsolatos problémákat. Remélem, hogy most már mindenki megfelelő módon elgondolkozik majd ezeken a kérdéseken, és nem fogjuk a bizottság javaslatát felhigítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nem, akarom, nem akarnám megismételni, amit el, már elmondtak, de azt gondolom, hogy magam például is tudom, hogy ez eh, a hosszú tanulságokkal teli utat jártunk be idáig, mire ezt a kiegyensúlyozott eh, állapotot meg tudtuk teremteni, hogy megvédjük az állatokat, amire szükség van. Itt vannak kereskedelmi, gazdasági megfondolások. Eh, Tónaszámra küldték nekünk az e-maileket a, a gazdaságok, de a az emberi egészségnek kell az első helyen szerepelni a gondolatainkban, de úgy gond, érzem, hogy van még tennivalónk a jelentéstervezethez képest, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy az elővigyázatossági elv beépül mindenbe, amit teszünk, hiszen tudjuk, hogy az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia, illetve az antimikrobiális rezisztencia növekszik egész Európában, de gyorsabban azokon a helyeken, ahol a legkevesebb a szabályozás ezen a területen. De azt is értem, hogy milyen nehézségek vannak, hogy a nehézségek elérték azt a szakaszt, amikor azt várjuk a gazdálkodóktól, hogy egyesével kezeljék az állataikat, hiszen különösen kisebb gazdálkodók esetén ez olyan feladat, amit egyszerűen nincs forrásuk, ne, fizikailag nem tudják megoldani. És végezetül hasznos, hogy ideig eljutottunk, tudjuk, hogy ez gyakorlatilag a nulláról indult, Eh, ahhoz képest, hogy eh, milyen eh, védelmet biztosítana nekünk a TTIP megegyezés, TTIP megállapodás, hogy itt nem lesznek garanciák, például az Egyesült, Államokból, az Egyesült Államokból származó marha és egyéb termékek esetén, amelyeket behozunk. Tehát a TTIP esetén nem lennének erre megfelelő garanciák. Köszönöm szépen. Nos, kölgyeim és uraim, akkor ezzel lezárom a vitát ebben a kérdésben, és a többi hozzászóló egy-egy percre kapja meg a szót az árnyékjelentéstevő után. Ajuzó asszony az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy maga a jelentéstevő is elmondta, rendkívül fontos rendelettel állunk szemben. Először is szeretnék neki gratulálni, mert tényleg kiemelkedő munkát végzett. Úgy gondolom, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest sokkal színvonalasabb szöveget hozott létre. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a hatóanyagok keresztfelhasználásával kapcsolatos 1%-os arányt nem támasztja alá semmilyen tudományos tétel. Az EFSA-tól vagy valamilyen hasonlóan kompetens testülettől kellene ezzel kapcsolatban szakvéleményt kérnünk. Nem hiszem, hogy a bizottság alkalmas lenne arra, hogy ezt a százalékos arányt eldöntse. Maga az előadó 3%-ot javasol egyébként, és én ezt sokkal jobbnak találom, mint az 1%-ot. Ugyanígy vélekednék a előzetes legyártás és tárolás tiltására vonatkozó bizottsági javaslatról is. Tehát mind az előzetes legyártást, mind a tárolást, a raktározást megtiltaná a bizottság javaslata, de vannak olyan betegségek és olyan gyógyszerek, amelyeknek az esetében ez problémát okozna, úgyhogy nem megyek bele a részletekbe, egyetértek az előadóval. Köszönöm szépen, Agnyó. A jelentéstevő azt mondta, hogy a rendelet elfogadásának a a terve egyszerűen elragadtatja az előadó azt, hogy hát engem nem, különösen nem a gyógyszeres takarmányok esetében. Az élelmiszert, illetve a takarmányt gyártók azért teszik hozzá a gyógyszert a takarmányhoz, mert ezzel kedvébe akarnak járni a vásárlóiknak. Ez nekik a hátuk közepével sem kívánnák amúgy, nekik ez probléma, nagyon nehéz ezeket a gyógyszereket feloldani vízben, ezért kedvezőbb a vásárlók számára, hogyha belekeverik az élelmiszerbe. Az 5 per 20-as 2D bekezdésre szeretnék kitérni. A cink és a gyógyszeres takarmány, a cink és a takarmány ese esete. Ezt már máskor megoldottuk, és ezzel a javaslattal most visszaugranánk. A másik a hetedik bekezdés problémája az átviteli határértékkel kapcsolatban. Általában nem szoktunk erősen fogalmazni, de itt most nonsensnek nevezi a szakma ezt a javaslatot, mert ez gyakorlatban nem fog működni. Én, mint gazda, elmondhatom önöknek, nem fog ez így működni. Köszönöm. Linc úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel szeretném megköszönni eddig, először is az eddigi munkát az előadóval, és a jelentéstervezetet is köszönöm. És örülök, hogy tartottuk munkat az ütemezésünkhöz, a VMP rendelethez kapcsolódóan, illetve a gyógyszerzett takarmány esetén. Azt hiszem abban egyetértünk, hogy itt ennek a kettőnek összhangban kell lennie, és éppen ezért akkor járunk el a legokosabban, hogyha ezt a két, elje, két rendeletet párhuzamosan hasonló ütemezéssel kezeljük. Néhány részlettel kapcsolatban azt látom, hogy eltérőek a vélemények, eltérőek a véleményünk. Azt gondolom, hogy a definíciók, azok a definíciók, amelyeket a főelős adóval az állatgyógyászati termékek esetén már megfogalmaztunk, ezeket benhagyjuk, ezek világosak, profilaxissal kapcsolatban és a hogy milyenek legyenek a keres, keverési feltételek, azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat jó, és szeretnék utalni arra is, hogy az átviteli keretszennyeződési veszélyről beszélünk. Itt, ha itt nem tudományos alapokra alapozunk, akkor nagyon rosszul járhatunk, hiszen antibiotikumokról és egyéb hasonló anyagokról beszélünk, holnap fogunk szavazni az MV szakbizottságban, és nagyon örülnék, hogyha a jövőbeli viták során ezt figyelembe tudnak venni. Köszönöm szépen. Hát, Tantom. Merci, Monsieur le Président. Je, crois, je voudrais remercier. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy a szöveg egyértelműen ki kell, hogy tárgyaljon bizonyos témákat, hiszen ezekkel mindenképpen jogalapot teremtünk. Mindannyian tudjuk, hogy az állatgyógyászati termékek kérdéséhez szorosan kapcsolódik ez a mostani témánk, illetve magához a közegészségügyi kérdéskörhöz is. A bizottság álláspontját ismerjük. Szerintem a bizottság bizonyos esetekben egy kicsit túlzottan messzire megy. Sok esetben például az antibiotikumok tekintetében túlzottan szigorú szabályokat állapítanak meg. A határértékekkel is van némi problémám, de ezeket majd konkrét módosítókban fogom elmondani. Pani poseł Schleyer. Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem ez egy nagyon realisztikus jelentés, jól át van gondolva, főleg a gyakorlati alkalmazás szempontjából, de ezzel együtt is van néhány kérdésem, akkor is, hogyha erről már alaposan és sokszor vitáztunk korábban. A, az irányelv definícióinak egyeteműbbnek kell lenniük. Itt Pausen asszony anyagára gondolok. Hogyan akadályozzuk meg a, a hatóanyagok, származását hogyan igazoljuk. És ez vonatkozik az antibiotikumra is, vagy amelyek például növényvédőszerek, amelyek a, onnan kerülnek át. Hogyan lehet ezt kézben tartalmazni, kézben tartani, hogy itt a határ 0,1 század, akkor itt megbüntetjük tulajdonképpen, hogyha ezek az anyagok bekerülnek a gyógyszerzett takarmánynak. Bizonyos országokban magasabbak ezek az értékek, tehát fontos meghatároznunk, hogy milyen definíciókat fogunk alkalmazni. Köszönöm szépen, Kossing, Kossing asszony. Köszönöm szépen, csatlakozom az előttem szólókhoz, és köszönöm szépen az előadó asszonynak a munkáját. Néhány apróbb megjegyzés. Nagyon fontos szerintem, hogy az engedélyezéseket még a, a két kilogramm per tonnánál alacsonyabb arányú gyógyszerezett takarmányok esetén is ö, re is kiterjesszük, és ez főleg tudjuk azt, hogy különböző méretű gazdálkodók vannak a különböző tagországokban, akiknek ez igenis számít ez az arány, akik otthon, tehát házilag a saját gazdaságunkban keverik mobil keverőkkel. Itt szokás, például nálunk van kis struktúrák vannak, és ezek nagyon széles körben elterjedtek, tehát a gazda maga ö, állítja elő a takarmányt, és nem pedig vásárolja, mint más tagországokban. Tehát meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a bekeverésre, ha szükség a, úgy adódik, szükség úgy hozza, akkor kontrollált körülmények között erre a gazdánál is sor kerülhessen, és ezt mobil keverő engedélyezésével meg kell hagynunk ezt a lehetőséget, és kérem, hogy ezt vegyük figyelembe a jövőbeli viták során. Köszönöm szépen, Maginez asszony. Chairman, thank you. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt a vita elején az élelmiszerláncról van a szomszédban egy meghallgatás, és én ott vettem részt. Három pontot szeretnék megemlíteni, de néhányat már a kollégák említettek, ez egyik az egy százalékos ügy, a jelentéstevőnek köszönöm a munkáját, és szerintem ő jól megküzdött ezzel a kérdéssel. Aztán a, az úgynevezett um, megfelelően képesítéssel rendelkező állatorvosok kérdése illetve az, hogy bizonyos termékek vagy aktív összetevők használata, itt a nyelvre kéne odafigyelni, illetve az gyógyszeres takarmányok határokon átnyúló kereskedelmével kapcsolatban szeretnék majd még módosított benyújtani. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Bizonyos tagállamokban ez nagyobb probléma, mint máshol, mert vannak olyan tagállamok, ahol más rendszerekben kezelik a beteg állatokat. Van, ahol a gyógyszeres takarmányra hagyatkoznak, máshol kevésbé. A 11. cikk, a 7-es és az 5.2-es D különösen érdekesek számomra, ezekkel kapcsolatban fogok majd módosítókat benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ján úr. Nos, én is köszönöm szépen az előadó munkáját. Két dolgot szeretnék felvetni be kell gondolnunk, hiszen itt gyógyszerezett takarmány alkalmazásáról beszélünk, nagy az érdeklődés, és itt alapvetően a, a, az érdeklődés az antibiotikumokra koncentrál. Kérdés az, hogy egyértelművé tettük, hogy itt egyfajta minimum hozzáállást tanúsítunk, tehát a kevesebb több alapon, és a, a komoly hatóanyagok, illetve az antibiotikumoknál ez olyan helyzet, ahol nem tudunk ezekről lemondani. Vannak olyan antibiotikumok, ahol, amelyek nem oldódnak vízben. Tehát az emberek azt gondolnák, hogy igen, az összes oldható vízben, de és így lemondhatunk arról, hogy a takarmányba keverjük be. De erre szeretnék rámutatni, hogy ez nem így van, és ez továbbra is felhasználás szempontjából nagyon nagy szerepet fog játszani. Um, allereerst uh, hartelijk dank voor de rapporteur en haar rapport. Ik denk dat heel belangrijk. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak. Nagyon fontos, hogy jó definíciók legyenek, ahogy ő is említette, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. És Linz úrhoz, más árnyék eladókhoz hasonlóan nekünk is az a véleményünk, hogy a, az Anviszak Bizottságban szav, való szavazás előtt a, de, a definíciókra oda kell figyelni. Az antibiotikumokkal kapcsolatban az OECD rámutatott, hogy egy generáció múlva növekedni fog 70 67%-kal az antibiotikumok használata a világban. Tehát, hogyha hozzáveszünk ahhoz, hogy a húsfogyasztás is hogy növekszik, akkor szerintem inkább csökkenteni kéne az állatoknak adott antibiotikumok mennyiségét, és jobban kellene a a az illetve a vállalatokat, a cégeket kezelni, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy ne adjunk fölöslegesen antibiotikumokat, és más államok is minket fognak követni, tehát hogyha mi csökkenteni tudjuk az antibiotikumok mennyiségét, reméltek mások is követnek majd bennünket. Köszönöm szépen, Dessz úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előbb hallottunk. Nagyon fontos, hogy a az állatokat megfelelően kezeljük, és a megfelelő takarmányokat és gyógyszeres takarmányt megkapják, amelyre szükségük van, de csak akkor, hogyha ezek alkalmazására tényleg szükség van. Monitoring rendszert vezettünk be Németországban, a, éppen nem régében találkoztam az Európai Állatorvosok elnökével, azt mondta, hogy örül ennek, hogy ezt bevezetjük, fontos a nyomon követhetőség, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ki, hol, mennyi ö, antibiotikumot alkalmazott, és fontos, hogy ezeket minimum szinten tartsuk. Ezen még nagyon sokat kell dolgozni, hogy a lehető, a, a kívánt célt a lehető legkevesebb antibiotikummal el tudjuk érni, és ez a legjobb módja annak, hogy a dolgok a jó irányba fejlődjenek. Köszönöm szépen, és akkor most az Európai Bizottságnak adom meg a szót. a bizottság képviselőjének megadjuk a szót. Presidente, e, prima tutto vorrei ringraziare. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkához. Természetesen elismerjük azt, hogy ez a dokumentum meglehetősen technikai jellegű, sok esetben száraz és nehezen értelmezhető. Azok a megjegyzések, amelyek a parlamenttől érkeztek hozzánk, nagyon értékes megjegyzések voltak. Megkaptuk a javaslatokat, és ezek a javaslatok rendkívül érdekesek és nagyon fontosak. Mindannyian egyetértünk abban, hogy közös célkitűzésünk van. A rendeletnek az állatok életét, egészségét kell védenie, emellett természetesen az emberek életét is. Új típusú kockázatok jelentek meg az állategészségügyben, amelyek természetesen már az embereknél is megfigyelhetőek voltak. Ez pedig nem más, mint az antimikrobiális rezisztencia, ami egy kicsit olyan, mint a demoklész kardja. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt két fontos célkitűzés között. Egyrészt nyilván egyértelmű, hogy az állategészségügyben rendkívül fontos az antibiotikumok felhasználása. A másik oldalon viszont figyelnünk kell arra, hogy megpróbáljuk csökkenteni az antibiotikumok felhasználását, nyilván egy értelmes kereten belül. Azért kell csökkenteni az antibiotikumok felhasználását, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az antibiotikumok túlzott felhasználását, hogy a rezisztenciának elejét tudjuk venni. Láttam a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők véleményét, és azt is láttam, hogy vannak olyan korlátozások a bizottság részéről, amelyek nehezen elfogadhatóak bizonyos parlamenti képviselők számára. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ezekre a korlátozásokra szükség van általánosságban kell a közegészségügy és az állatok egészségének védelmében fellépnünk, és eh, ezért bizonyos eh, határértékeket és eh, szigorításokat vezettünk be a szövegbe. Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben újabb gondolkodásra, újabb vitára lesz szükség, és nyitottak vagyunk arra, hogy azokban az esetekben, amikor önök bizonyos szigorításokat vagy határértékeket kritikusnak találnak, akkor ezeket mi újra fogjuk vizsgálni és újra fogjuk elemezni. Van azonban egy kérdés, amely semmiképp sem kerülheti el a figyelmünket. A keresztfertőzéseket mindenképpen el kell kerülnünk, és ennek elkerülésére meg is vannak az új eszközeink. Nekünk valóban eléggé ambiciózus volt az eredeti elgondolásunk a határértékek tekintetében, de belátjuk, hogy ezeknek a határértékeknek az alkalmazása bizonyos technikai akadályokba ütközhet. Úgyhogy meg fogjuk vizsgálni még egyszer azokat a tudományos véleményeket és tanulmányokat, amelyeket az EFSA-tól és más szervezetektől kaptunk, és meg fogjuk próbálni kiegyensúlyozottabbá tenni a szövegünket. Ezen kívül beszélnünk kell a fogalom meghatározásokról is. A definíciók tekintetében több hozzászólásban is elhangzott a mai napon, hogy sokkal precízebbnek, sokkal pontosabbnak kellene lennie bizonyos definícióknak. Magában a jelentésben is vannak konkrétan erre vonatkozó javaslatok. Ezeket szeretném én is észrevételezni. A hatóanyagok használata, a gyógyszeres takarmányokban és az állatgyógyászati termékekben azért nem összemosható. Összefügg ez a két téma, de nem ugyanaz. És még egy fontos megjegyzésre szeretném felhívni a figyelmet. Elhangzott itt a vitában, hogy olyan gyógyszeres takarmányokról beszélünk, amelyek olyan gyógyszerekből készülnek, amelyeket kifejezetten egyfajta betegség esetén egyfajta módon lehet beadni az állatokat, például szájon át. És mint ahogy itt a szakbizottságban is elhangzott már, a gyógyszeres takarmányos kezelések olyan gyógyszeres kezelések, amelyek egy teljes állatállomány kezelésére, és nem pedig egyedi állatok, állatok kezelésére jöttek létre. Ez tehát nyilván olyan sajátosság, amit nem szabad elfelejtenünk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a közegészségügy védelme közös célkitűzésünk, és már csak arra van szükség, hogy némi finom hangolást végezzünk a szövegen. Tehát az alapvető célkitűzésekben megegyeztünk, az eszközöket kell még némiképp pontosítanunk. Figyelembe fogjuk venni mindazt, ami elhangzott, megpróbáljuk jobban megérteni egymást, és megpróbáljuk jobban alakítani az eszközeinket a célok elérése véget. Tehát a cél jó, a megközelítés jó, ennek mentén folytatjuk a vitát és az együttműködést. Pani Köszönöm szépen. Agérer asszony a szó, de most tényleg kérem, hogy legyen rövid. Bueno, yo únicamente en este primer debate eh, agradecerle sus aportaciones. Köszönöm szépen. Első vitánk volt ez, úgyhogy mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Egyetértek a bizottság képviselőjével abban, hogy a célkitűzések egyértelműek, és ezek mindannyiunk számára azonosak. megpróbáljuk a célkitűzések mögé a lehető leghatékonyabb rendül, rendeletet felsorakoztatni. Hatékonynak kell lennünk, mint ahogy ön is elmondta, Dessz úr. Megvannak tehát a célkitűzéseink, és ezekhez kell közelítenünk. Az egyik legnagyobb probléma, amivel szembe kell néznünk, az antimikrobiális rezisztencia. Olyan rendeletet kell végrehajtanunk, amely minden tagállam számára probléma nélkül megvalósítható. Nyitott vagyok a további vitára, a beszélgetésre, és várom a további kérdéseket. Köszönöm szépen. Ahogy ezt tudják, az árnyék előadókkal folytatott konzultáció után úgy döntött az előadó, hogy a szavazást elhalasztjuk, méghozzá őszre halasztjuk, és az ütemezés az MV bizottságban történő szavazás után a módosítók benyújtásának a határideje június 20-a, és aztán novemberi ülésen fogunk a plenárison ezt erről szavazni. Köszönöm szépen az előadónak, és köszönöm minden hozzászólónak, és akkor most térjünk rá a négyes napi rendi pontunkra, amit ugye cseréltünk az állategészségügyre. Pausen asszony jelentéséről beszélünk, ő az előadó. Jó hírünk van, hiszen sikerült megállapodásra jutni a, az állategészségügyi joggal kapcsolatban négy trialógus forduló után, úgyhogy az előadónak őszintén gratulálok, hiszen ez hatalmas munkát jelentett. Feltételezem, azt gondolom, hogy mindjárt megadhatom ennek a szót, hogy elmondja nekünk, milyen eredményekre jutottak a trialógus egyeztetések után. Úgy köszönöm szépen, és akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Június 1-én volt az utolsó három oldalú tárgyalás az új állatjóléti törvényel kapcsolatban. Most megváltoztattuk a nevét, és megelőző a fertőző betegségek megelőzéséről és terjedésük megakadályozásáról szóló jogszabálytervezet lett belőle. Amit elértünk, az nem más, mint egy fantasztikus előrelépés az Európai Parlament számára és a mezőgazdasági szakbizottság számára. Óriási sikert értünk el. Szeretnék ezért köszönetet mondani az árnyék előadóknak is, ismét és ismét köszönetet mondok nekik a fantasztikus együttműködésért, amit sikerült megvalósítanunk. Kucse asszony és Elizabeth Jegle asszony különösen nagy erőfeszítésekkel vettek részt a folyamat elejétől kezdve. egy rendkívül bonyolult témát fogtunk, és a célokat és az elveket vitattuk meg elsősorban ezzel kapcsolatban, és mi, mihelyt egyetértettünk az elveken, elvekben és a célokban, onnantól kezdve az volt a feladat, hogy a szöveget hozzáigazítsuk ezekhez a célokhoz. Sokat dolgoztunk tehát együtt, és ajánlani tudom ezt a módszert másoknak is, akkor, amikor bonyolult témákkal kell megküzdenünk. Az első szavazásban 570 igent kaptunk, és kb. 100 nemet a plenárison. És én és az árnyék előadók fantasztikusan stós, erős állás pontot képviselhettünk ennek köszönhetően a három oldalú tárgyalásokon. Tehát ez az óriási támogatottság sok erőt adott nekünk, ezt is meg kell tanulnunk. Az, hogy olyan kompromisszumokat tudjunk kialakítani, amelyeknek révén utána ki tudunk állni egymás mellett, és egységes álláspontot képviselünk a bizottság és a tanács felé. Ha megosztottak vagyunk, vagy ha akkor gyengék vagyunk. Ha egymás mellett kiállunk, akkor pedig erősek. A legfontosabb újdonság az első szavazás nyomán az, hogy az állatjólét most már összekapcsolódik az állat egészségügyel, az állatok egészségével, illetve az antimikrobiális rezisztencia kérdésével. Ez már évekkel ezelőtt is nagyon fontos téma volt, de politikailag Európában és világszerte az WHO 2014 áprilisi jelentése óta sokkal inkább megvalósíthatóvá válnak az ilyen jellegű jogszabályok, mint amit most tárgyaltunk. Ez az első olyan jogszabály a történelem során, amely világosan összekapcsolja az állati jólétet az állat egészségügyel, és a mi egészségünkkel, az emberek egészségével. Ez a jogszabály rendkívül fontos lépés lesz a küzdelemben, amit az antimikrobiális rezisztencia ellen folytatunk az állatokban, az emberekben és a környezetben általánosságban. Nem szabad elfeledkeznünk a környezetről sem, hiszen a föld, a víz, az élelmiszereink, ezek is tényezők az antimikrobiális rezisztencia terjedésében. Minden állattartó egységnek tiszteletben kell tartania az állat jóléti elveket, és azt, hogy óvatosan használják az állategészségügyi termékeket, az állatgyógyszereket. Ez nagyon fontos lesz az állatok jóléte szempontjából Európában. Hadd adjak erre egy példát. Legyen szó egy tehéről, egy malacról, vagy akár egy kobor kutyáról. Ugyanaz az ajánlás. A fájdalmat, a stresszt el kell kerülnünk, az állatok szenvedését el kell kerülnünk, bármilyen intézkedést hozunk, ezt a célt kell, hogy szolgálja. Na már most. Ez is egy olyan fontos pont, ami a jogszabályunkban szerepel. Ezen kívül a betegségeket listában és kategóriákba kívánjuk sorolni a különböző kategóriák, például figyelembe veszik azt, hogy a mezőgazdasági termelésre annak az adott betegségnek milyen hatása van. És ebből következik az, hogy ha létrejön ez a lista, akkor delegált jogi aktus révén tudjuk azt elfogadni. Tehát nekünk a parlamentnek is lesz behatásunk rá talán túlságosan sok mindent is hangsúlyozott. de annyira jó érzés. Például az, hogy 39 irányelvünk és rendeletünk volt 50 éven keresztül, és most ebből mind egy világos törvény lesz, világos ervekkel, világos, világos szabályokkal, amit könnyű lesz megérteni. A legalább 25 millió embernek akik az Európai Unión belül nap mint nap ennek a törvénynek az értelmében kell, hogy majd munkálkodjanak. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy ez egy nagyon jó példája lesz annak, hogy az Európai Bizottság mit kért azt, hogy egyszerűsíteni akarjuk, és világossá tenni az EU-s jogszabályokat. Ez erre egy csodálatos példa, hogy lehetséges ezt a célt elérni és július 10-én a Koreper is megerősítette azt, hogy a megállapodást, a megegyezést támogatják, és remélem, hogy most az összes kollégám is készen áll arra, hogy mellette szavazzon. Köszönöm szépen, ahogy a tanács is megtette ezt. Köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a vitát. Még egyszer gratulálok az előadónak. Tászmán úr az első hozzászóló, és kérem, hogy másfél perc át tartson tovább a hozzászólása. Köszönöm szépen. Elnök úr, tényleg rövidre tudom fogni, csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönet illeti az előadót. Szíve, szívet, lelkét beleadta ezekbe a tárgyalásokba, és azt gondolom, hogy tőlünk vette át ezt az anyagot, de tényleg őszintén köszönöm a munkáját. Egy olyan megoldást találtunk, ahol a részletekben nem kívánok belemenni, ahogy ezt Paulsen asszony is mondta, hogy itt mindenben teljesen egyetértettünk, és teljesen világos tárgyalási mandátumot adott a, a parlament, és úgy gondolom, hogy a háromadalú tárgyalások oda, jutokon oda jutottunk, hogy egy észszerű, célszerű rendeletet tudunk az állat egészségügyel, illetve a fertőző betegségekkel kapcsolatban elfogadni, legalábbis a frakciómat illeti. Ezt mi támogatni és megszavazni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Smith úr. Smith úr. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok nagyon rövid lenni. Gratulálok az előadónak. Ezt mindig megtesszük, de most tényleg komolyan gondolom, hiszen Paulsen asszony nagyon lenyűgöző munkát tett le az asztalra ebben a nagyon összetett és bonyolult kérdésben, úgyhogy őszintén gratulálok Paulsen asszonynak, illetve a, a csapatának, hiszen már évek óta dolgoztunk ezen az összetett dolgokon. 15 már meglévő szöveget kellett egy gyúrni, és ez mindazon millió, több millió európai polgár számára, aki állatokkal dolgozik, ez nagyon sokat fog jelenteni, és mindent megkaptunk, amit szerettünk volna, főleg az, hogy az állat jólét hogyan kapcsolódik össze az állatok egészségével, azt gondolom, hogy ez ezzel kapcsolatban még pár dolgot tisztázni kell a bizottság felé, de tényleg gratulálok még egyszer az előadónak. Köszönöm szépen. Pan Hánzom, tessék. La question de la santé. Köszönöm szépen. Az állategészségügy sokkal fontosabb kérdés, mint ahogy azt sokan gondolnák, hiszen az állategészségügy közvetlenül kapcsolódik az emberek egészségéhez. Tehát az a mód, az a hozzáállás, amit az állatok tenyésztésekor, gyógyításakor, nevelésekor alkalmazunk, az egyértelműen kapcsolatban áll az emberi egészséggel. Nagyon sok esetben láttunk cikkeket a sajtóban olyan állattenyésztési módszerekről, amelyek elfogadhatatlanok. De hát egy liberális gazdaságban eh, a minél nagyobb termelés a célkitűzés, de attól még, hogy támogatjuk a gazdaságot, nem engedhetjük meg, hogy visszaéljenek az állatok helyzetével. Köszönöm szépen. Akkor úgy látom, hogy nem szólnak, nem kívánt más hozzászólni. Holnap fogunk erről a vita után eh, szavazni egy teljesen sima szavazás lesz, és akkor tovább küldjük a, az elnökség felé, továbbítjuk. Elnézést, elnök úr, én kértem a szót. Szólhatok? Nos, ami a, a, azt gondolom, hogy ezeknek a termékeknek a forgalomba hozatala nem annyira gázos, mint az előző kérdés volt, legalábbis az Egyesült Királyságban. De azt szeretném, hogyha a bizottság megnyugtatna, hiszen amit én itt olvasok, azt olvasom, hogy hogy a forgalmazási csatornákat csak jelzik. Szeretném megerősítve hallani, hogy hogy nem fogják elvenni az engedélyüket, tehát hogy nem fogják lekorlátozni azoknak a személyeknek a körét, akik ezt, ezeket a forgalmazási csatornákat, tehát akik ezeket az állatgyógyászati termékeket forgalmazhatják. Bocsánat, előre szaladtam. Tak, tak, tak. To w następnym, następnym punkcie. A myśmy nie odnotowali Pana zgłoszenia. Nos, ez lesz majd a következő pont, de az szólásra jelentkezését jegyeztük, mondja az elnök úr. Akkor ez majd a, a tehát továbbítani fogjuk a tanács felé, az elnökség felé, és még egyszer köszönjük Pauzen asszonynak, és rátérünk a következő e, témára, és emlékeztetnék arra, hogy köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy. Chcę tylko przypomnieć, że... Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni, az előbb nem fejeztem be, tehát, hogy Aguilera asszony jelentése esetén június 26-án 12 óráig lehet a módosítókat benyújtani. És akkor most térünk át a hatos pontra, a VMP rendeletre, állatgyógyászati termékek MV ebben az illetékes bizottság, és itt a módosítók benyújtásának határideje júliusra eszik, és szintén Mari Pauzán asszony a, jegyzi ennek a véleményezését. És ahogy mondtam, ez az MV bizottságnak az asztala nehéz kérdés, nagyon sok módosítót nyújtottak be a kollégák ehhez, és ez azt jelenti, hogy itt ugye az egyszerűsítés irányába szeretnék menni, és arra kérem önöket, hogy önt, önöket, hogy, illetve önt előadó asszonyt, hogy észrevételezze ezeket a javaslatokat, módosítókat. Köszönöm szépen. A kollégul. Särskilt mina skuggför. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, különösképpen az árnyék jelentéstevőknek és azoknak, akik módosító indítványt nyújtottak be ebben a nagyon fontos témában. Talán csak egy részlete az egész csomagnak ez a szöveg, de mégis fontos részlete. Összesen 460 módosító indítványjal kell majd megbirkóznunk eredetileg úgy találtam, hogy milyen jó hír, hogy ilyen sok módosító indítvány érkezett, mert úgy láttam, hogy megoldhatatlan drámai konfliktusokhoz nem vezetnek majd ezek a módosítók. Talán egy-kettő olyan volt, ami talán problémát okozhat, amely olyan vélemény tükröz, amit nem tudunk egy az egyben átvenni a szövegbe, hiszen egy jogalkotási szövegben nem igazán ildomos véleményeket közölni. De a többi módosító indítvány tényeken alapszik, tényszerű, és ezeket valószínűleg be tudjuk majd venni a szövegbe. Összességében mindannyiunknak az a célkitűzése, hogy az állatgyógyászati termékekhez hatékonyan és gyorsan hozzá lehessen férni. Szeretnénk ezt az ágazatot fejleszteni, hogy az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos problémákat meg tudjuk oldani. Ezen kívül a termékek maradékanyagaira is oda kell figyelnünk, hogy ezek a talajban, illetve a vizekben milyen módon maradnak meg. A 460 módosítóból majd valahogy kompromisszumos módosító indítványokat kell gyúrnunk, olyanokat, amelyek mindenki számára elfogadhatóak lesznek. Az első fontos kérdés, hogy ki írhat fel gyógyszert akármilyen állatnak. A következő kompromisszumra kell törekednünk, legalábbis szerintem. Szakképzett személynek, speciálisan képzett személynek kell lennie annak, aki az állatgyógyszert felírja, de nem feltétlenül állatorvosnak. Amennyiben ezeket a gyógyszereket nem állatorvos írja fel, akkor ezeket csak abban az országban lehet megvásárolni és alkalmazni, ahol az adott személynek, aki nem állatorvos, jogosultsága van állatoknak gyógyszert felírni. Tehát egy olyan állatorvos, akinek a végzettségét Európa szerte elismerik, bármelyik országban felírhat és alkalmazhat gyógyszereket, de amennyiben az adott gyógyszert nem állatorvos, hanem az adott országban jogosultsággal rendelkező személy írja fel, akkor ezt a gyógyszert csak abban az országban lehet felhasználni, mert lehet, egy másik országban ez az ott személy nem rendelkezik ilyen jogosultsággal. Remélem ez egyértelmű. Nyilván a határokon átnyúló esetekben felmerülhet ilyen jellegű probléma, de nem gondolnám, hogy ezt rettenetesen bonyolult lenne megoldani. Lépjünk vissza 2006-ra. 2006-ban sikerült elfogadni egy Európai Uniós jogalkotást az antibiotikumokról. Ez szerint a jogszabály szerint az antibiotikumokat nem lehet állattenyésztési célra felhasználni. Ez akkor nagyon fontos szöveg volt. Azt mondtuk, hogy az antibiotikumok felhasználása így csökkenni fog de az antibiotikumok használata a vártal ellentétben növekedett, éppen csak más nevet kapott. Az új típusú felhasználások szintén veszélyt jelentenek, hiszen mindenképpen antibiotikumokról van szó. Mindannyian tisztában kell, hogy legyünk az, az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatos problémákra, és a 2006-os jogalkotásban meglévő szürkezónákat, vagy nem lefedett területeket mindenképpen ki kell küszöbölnünk most itt az új szövegben, és itt különösen a profilaxis felhasználás, tehát a megelőző felhasználásokra szeretnék utalni. Azt hiszem, hogy ez lesz a legérzékenyebb, a legkritikusabb pontja az állatgyógyászati termékekről szóló szövegnek. Június 22-én, jövő hétfőn árnyékjelentéstevő ülés lesz, ahol remélem, hogy az alapelvekben már majd meg tudunk egyezni, és utána nyilván megadjuk mindenkinek a lehetőséget, hogy együtt működjön velünk ebben a témában, és aztán a következő ülésre Strasbourgban kerül majd sor. Szeretném megkérdezni mindenki véleményét, hogy jó-e így ez a munkamódszer. Tehát számomra rendkívül fontos, hogy elérjük azt, hogy a 2006-os jogszabályhoz képest ne legyenek most már lefedetlen területek. Köszönöm szépen. Elsőként Szkockáta asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Polzon asszony munkáját. Csak ismételni tudom a kollégám szavait. Tényleg nagyon jó volt együtt dolgozni önnel, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz dolgozhatunk együtt. Tényleg azt gondolom, hogy itt a jó gazdáfarm higiéniára is oda kell figyelnünk, és ez a gazdálkodás jellegére vonatkozik. Nem hiszem, hogy az állatok érdekeit szolgálja az ipari jellegű tenyésztés. És nem gondolom, hogy, hogy az állatgyógyászati termékek használatával tudunk javítani az állattermesztés színvonalán. Azt gondolom, hogy itt elővigyázatosan kell eljárni. Tehát ameddig a hiá, hézagokat nem töltjük be a korábbi jogszabályokban, tehát eh, ahelyett, hogy régi eh, anyagokra, környezeti hatástanulmányokra hagyatkozunk, újakra kell, eh, újakra van szükség. Meg kell akadályozni azt, hogy a gyógyszereket eh, rutinszerűen alkalmazzak olyan állatokon, amelyek nem betegek. Tehát itt a metafilaktikus és a profilaktikus felhasználást meg kell különböztetni. és hogyha azt mondjuk, hogy ezt nem használhatjuk hozamfokozóként, akkor felvetődik az, hogy, hogy valóban szükségtelen vagy szükséges gyógyszerhasználatról volt ez, szó. A zöldek nyújtottak be módosítót, a WHO kritikusan nyilatkozott az antimikrobiális útmutatójában, ezeket figyelembe kellene venni, és úgy gondoljuk, hogy bizonyos antimikrobiális szereket csak emberi egészségügy területén lenne szabad felhasználni a közegészségügy védelmében. Monitoring rendszert javaslunk, hogy nyomon tudjuk követni, ugyanúgy a biocid termékek, illetve a, a növényvédőszerek esetében is, hogy azért lássuk, hogy milyen hatással vannak ezek a környezetre, ezek a szerek, és az emberi egészségre, és nem csak azokra az állatokra, amelyeket ezekkel a, szerekkel kezelni kívánunk. Aztán a jobb adatgyűjtés érdekében, amik az értékesítése és a forgalomba hozatára vonatkoznak, itt jobban kell az adatokat gyűjteni, hogy értékes használható adatokhoz jussunk, és még egyszer köszönöm szépen az előadó munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. További Ágnyú úr következik, de kérem röviden. My apologies for Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy az előbb előre ugrottam. Az akkor elhangzott megjegyzéseim Polszán asszony négyes és hatos napirendi pontjához is hozzátartoznak. A bizottságtól várom a választ. Kérem a bizottságot, hogy ami az úgynevezett SQP-ket, azaz ezeket a képzett orvosokat vagy egyéb személyeket illeti, engedik, hogy ez megtörténhessen, amit itt felvázoltak, hogy, hogy folytatódhat ez a gyakorlat? Kaphatok végre választ az Európai Bizottságtól, elnök úr? Dziękuję, pani poseł Ayuso. Köszönöm szépen. Ajúzó asszony a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony elsősorban is szeretném elismerni azt a munkát, amit Paulsen asszony végzett. Gratulálok számára a kiváló munkáért. Mindig kiváló munkát végez egyébként az állatokkal kapcsolatos ügyekben. Benyújtottam egy sor módosító indítványt a javaslathoz, de szeretnék most azokra összpontosítani, amelyeket fontosabbnak tartok ezek közül. Az egyik a VNP-k, azaz az állati gyógyszerek rendelkezésre állása. Itt ritkább fajok esetében is szükséges, hogy legyenek megfelelő gyógyszerek. Az úgynevezett egymást követő gyógyszerfelírások bizonyos betegségek esetében felírhatóak. Spanyolországban mindig állatorvos írja fel a gyógyszereket, az Egyesült Királyságban, ahogy hallottuk, más illetékes személy is megteheti ezt. Emberi felhasználásra szánt gyógyszereket a 2001-82-es rendelet értelmében lehet felírni az állatoknak, és szerintem ide is, itt is kéne erre utalnunk. Ezeket a gyógyszereket ugyanis már engedélyezték. Tehát van még egy olyan probléma, hogyha lejár az engedély, akkor attól még az állatoknak egy lejárt engedélyen rendelkezés, lejárt engedélyen rendelkező emberi gyógyszer beadható legyen-e, vagy nem. A rendszeres állatorvosi ellenőrzéseket nem szabad, hogy felváltsa a gyógyszeradás. Nagyon fontos, hogy az orvosságokat is csak az ellenőrzés után adják. Köszönöm szépen, Linc úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a munkáját és azt gondolom, hogy nagyon jó a kiindulási alapot ad, nagyon jó az a vélemény, jól lehet rá alapozni, de nyújtottunk be néhány módosítót, főleg az a kapcsolatban, amit már korábban is elmondtunk, nevezetesen a fogalom meghatározások, hogy hogyan definiáljuk az antibiotikumokat, hogy melyek a metafilaktikusnak a profilaktikus felhasználás kritériumai a terápiában, azt gondolom, hogy itt sikerül egy jó, végül egy jó megoldásra jutni. Egy kérdésem van azért, az az érzésem, Pauzan asszony, hogy ön csak, hogy ön megkérdőjelezi azt, hogy csak orvosok írhatják-e fel, de minden esetre korlátozni szeretné a javaslatával a felírási jogot, és én azt gondolom, hogy amikor antibiotikumról van szó, akkor igenis ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy orvos írja fel ezeket a szereket. Köszönöm. Polcsak úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden szólok hozzá. Sok kollégámmal egyet tudok érteni. Egy alapvető kérdés az, hogy valóban Meddig tart az adatvédelem, még védelem? Ez alapvetően politikai kérdés, hogy mm, hiszen a, érthetjük ezt úgy, hogy rövid adatvédelmi periódusra számolunk az állagyógyászati termékek esetén, és akkor ez azt jelenti, hogy rövidül rövidül a generikus gyógyszerek megjelenésének, piacra kerülésének a, az ideje, az átfutási ideje, aminél ugye a bekerülés jár a gazdálkodók szempontjából a töredékére ö, szorul vissza. És szeretnék arra is utalni, hogy ha hogy így nem fogunk új gyógyszereket látni a piacon, hogyha túl hamar átveszik a, elveszik a, a, a szabadalmat, és azt gondolom, hogy jobban védenünk kellene a gyógyszereket, ezt a védeltségi időt meg kellene hosszabbítanunk. És ezt nem tudnám, hogy ezt, ezt enélkül nem tudnám ezt elképzelni. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és Tanács ellenőrzése szempontjából az internetes eladások kérdése. Hiszen itt egy tilalmat látunk, ami az internetes eladásokat illeti, a receptköteles gyógyszerek esetében, gyógyszeres takarmányok esetében. Ez nagyon is helyes, hiszen hogyha nem, de azt gondolom, hogy ha ez nem receptköteles, akkor igenis meg kellene engednünk az internetes forgalmazást és értékesítést. Hiszen ami, és ami az állatgyógyászati termékekre vonatkozik, ott meg kellene tartanunk az előző rendelkezéseket. Köszönöm. Ferrand úr, Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamentben létrejön egy új frakció, és reméljük, hogy így további lehetőségek nyílnak majd meg, és további tagjaink lesznek. Na most, nézzük akkor konkrétan az állagyógyászati termékeket. Úgy gondolom, hogy mindenfajta liberalizációt meg kell állítanunk, tehát mindenképpen tartanunk kell magunkat a vényre kiváltható gyógyszerekhez. Meg kell néznünk az internetes vásárlás lehetőségeit is. Tehát minden egyes tagállamnak saját magának kell eldöntenie, hogy milyen módon próbálja legális keretek között tartani az állatgyógyászati termékeket, hogy a leghatékonyabban tudjunk fellépni a gyógyszerhamisítás ellen. És azért ne felejtjük el, hogy egy állatorvos egészen más körülmények között dolgozik, mint egy orvos, tehát az állatoknak nincsen társadalombiztosításuk, ezért az állatorvoslási rendszer egészen más alapokon áll, mint az gyógyítási rendszer. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül érdekes, de ezekben az aspektusokban, amit az imént felsoroltam, nem eléggé keménykező. És akkor most megadom a szót az árnyék előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadó munkáját is, akivel együtt dolgoztunk. Azt gondolom, hogy ezt a jelentést hozzá kell igazítani a valósághoz, ami kint a terepen a gazdáknál tapasztalható. Itt nem csak az antibiotikumokra szorítkozik ez a rendelet, itt a mezőgazdaságról beszélünk, itt a vidékről beszélünk, azokról a szabályokról, amelyek egy egész sor gyógyszerre vonatkoznak, és akár egyetértünk ezek használatával vagy sem, most létrehoztunk egy intenzív gazdálkodáson alapuló mezőgazdaságot, és ez igenis feltételez bizonyos szerek használatát, azok minden következményeivel együtt. Tehát nem szökíthetjük le ezt antibiotikumokra, mert ez egyszerűen gyakorlatban nem fog működni, hiszen sokkal szélesebb ö, körű spektrumról beszélünk, a, a valóság sokkal összetettebb. Amiről beszélünk, az a gyógyszerekhez való hozzáférhetőség, ami valóban nagyon fontos. És ez ugyan nem szerepel a, jelen, és ez nem szerepel a jelentésben. Olyan rendszerről beszélünk, amely egy központi rendszert feltételez, ö, regisztrált felhasználókról több országban, akik kihasználhatják, kihasználhatnak bizonyos előnyöket, és a nagyobb országok forgalmazói kihasználhatnak kisebb országbeli gazdálkodókat, akiknek korlátozott vagy egyáltalán nincs hozzáférése bizonyos szerekhez. És itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. Vannak olyan országok, amelyeket, amelyekre kockázatként tekintünk rendszeres időszaki ellenőrzésekre van szükség, több erőforrásra van szükség, és ezek valóban nagyon szűkösek a források, és ez nagyon fontos, hogy az antibiotikumok használatát ellenőrizzük, ez, ez vitán felül áll. És a VNP kontextusában, hangsúlyozom még egyszer, ezek nem csak antibiotikumok, korlátoznunk kell az antibiotikumok használatát, főleg amikor profilaktik és kós és megelőző jellegű használatról beszélünk, és ez nyilván a tenyésztési költségeket is csökkenteni fogja. Az internetes eladásokat korlátozni kell, szerintem egészen meg is kéne tiltani, és aztán itt van az innováció kérdése. A bizonyos vállalkozások és lobbisták próbálják erősíteni a, p a, páte, a szabadalmak felhasználását, tennünk kell azért, hogy megfelelően kompenzáljuk a vállalkozásokat azért az, azokat a befektetésekért, amit a kutatásba tettek. És egy utolsó megjegyzés. Tényleg úgy gondolom, hogy igenis lehetséges olyan jogszabályt alkotni, amelyet ne, amely nem tudnak visszaélni a multi, a multik és a, a nemzetközi lobbisták. Miller asszony jelszó, tessék. Ich habe Müller verstanden. Müller ist... Müllert, Müllert értettem, elnézést kérek, mondja a hozzászóló. Két-három megjegyzésem lenne a jelentés összességéhez. Először is köszönöm szépen, és gratulálok Pauzen asszonynak. Azt gondolom, hogy ami az antibiotikumok felhasználását illeti különös tekintettel a rezerv antibiotikumokkal, itt egy lépésre tovább kell mennünk, és nagyon pontos szabályokat kell lefektetnünk. Szerintem az is fontos, hogy most állnak rendelkezésre az első adatok a a környezetben, az, a talavizekben található szermaradványokról, és azt gondolom, hogy ezekre reagálnunk kell, és a megfelelő módon ezeket be kell építeni ennek a tanulságait. Hiszen ha ilyen eredmények valóban rendelkezésre állnak, akkor erre megfelelő módon reagálnunk kell. Ami az állatorvosokat illeti, egyértelműen úgy gondolom, hogy az a az állatorvosoknak a kizárólagos jogának kell lenni, hogy ezeket a szereket felírják, hiszen ami még most is történik az antibiotikumok preventív felhasználásával, szóval azt gondolom, hogy ezt meg kellene tiltanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Aguilera asszony a szó. Gracias, presidente. Muy brevemente. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy egyetértettem a Júzó asszony néhány megjegyzésével. Nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen nehézségek merülnek fel a ritka fajok esetében a gyógyszerhez való hozzáférés szempontjából. Egy imént felszólalt kolléga azt mondta, hogy a korlátozott felhasználást a megelőzésre irányuló kezelés esetében is engedélyeznünk kell. De hogyan fogjuk, ezt értem, de hogyan fogjuk megoldani a ritka fajok esetében az állatgyógyászati készítmények használatának a problematikáját. Nagyra értékelem, hogy a bevált gyakorlatokat vizsgálta az állattenyésztésben, és szerintem már nagyon sok minden történt. Federli úr is azt mondta, hogy nagyon sok új és izgalmas dolog történik bizonyos tagállamokban. Azonban Európa különböző területei eltérnek egymástól. Persze próbálhatunk egységesebb helyzetet megpróbálni létrehozni, de hát akár a, mondjuk az időjárás miatt is változó különböző a különböző tagállamok helyzete, ezt nem tudjuk feltétlenül megoldani. Illetve a kaszkád gyógyszerfelírások kérdését is valahogy meg kell próbálnunk megoldani. Köszönöm. Kaputó kolléga kap. Köszönöm szépen, Kaputó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először Szeretnék gratulálni Paulsen asszonynak. Nagyon kiváló munkát végzett az árnyékelódóval egyet. Hogyha az embernek ilyen nagyszámú módosítót kap, akkor nagyon fontos, hogy nagyon, nem is van egyszerű dolog egy elegáns szöveget eredményezni a munka végén. Szeretnék egy néhány dologra kitérni, amelyet már említettek a kollégák az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatban, illetve a bizonyos adatok felhasználására. Már csak azért is, hogy biztosítható legyen, hogy az antimikrobiális rezisztancia és ezzel kapcsolatos kérdések nagyon szigorú és pontos adatokon alapuljanak. Adatokat kell gyűjteni, hogy tud, figyelemmel tudjuk követni az antibiotikumok felhasználását. Úgy gondolom, nagyon fontos kérdés itt az, bár ez már elhangzott, hogy megvizsgáljuk az állatorvosok szerepét. Tudom, hogy itt különböző megközelítések vannak, de én úgy gondolom, hogy én egy kicsit el vagyok képedve, hogy zavarba hoz az, amikor azt hallom, hogy egy állatorvos felírhat és árusíthat ilyen termékeket, tehát itt mint hogyha valami szerepcsere lenne, vagy valami szereptévesztés. Tehát jó lenne, hogyha mindezt szabályozni e, tudnánk. Meg kell vizsgálnunk a farmakológiai elővigyázatosságot is hiszen ez alapvető fontosság, hogy legyen egy lista azon állatorvosok listájáról, a címével, akiket figyelemmel kísérünk, monitorozunk, akik akik környezetében elképzelhető, hogy a talajba és a vizeinkbe kerülnek antibiotikumok. Az előttem szóló kollégák beszéltek arról, hogy meg kéne tiltani az internetes eladást, főleg, hogyha ennek nincs, tehát hogyha nem kell hozzá, nem receptköteles termékek esetében, azt gondolom, hogy megfelelően szigorú ellenőrzésekkel ez azért megengedhető. Aztán a védettségi idő a gyártók számára, ez is nagyon fontos kérdés, és döntenünk kell ebben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 Köszönöm szépen, elnök úr, e, és gratulálok Palcán asszonynak ez a kiváló javaslathoz. Ez a fajta vita nagyrészt az antibiotikumokra van kihegyezve, de komolyan kell foglalkoznunk mindenféle egyéb gyógyszerrel is. Ahogy a kollégák mondták már korábban, hogy itt nem csak olyan betegségekről beszélünk, amelyeket antibiotikumokkal lehet kezdeni, nem csak ezekre alakulhat ki rezisztancia, hanem egyéb területeken, például a paraziták, illetve az egyes bőrbetegségekre adott készítmények esetén is. Tehát meg kell nézni ezeknek a következményeit, hogy mivel jár azzal, hogyha nem szabályozzuk szigorúan az antibiotikumokat. ezt nem is ismertük az első világháború előtt. Lehet, hogy ez lesz az egyik legnagyobb költsége, illetve az ára a, az ezzel járó egészségügyi kockázat amit fizetni fogunk. Nagyon nagyot lépett előre ez az ügy Marit Paulsen jelentésével. Hollandiában már nagyon sokat, nagyon jó eredményeket értek el, de ehhez kell egy politikai akarat. És ennek a politikai akaratnak az egész unióra ki kell terjednie. Köszönöm szépen, Jár úr! Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy a felírás joga az állatorvosok számára fontosnak tartom, hogy az, a gyógyszereket orvos írja fel, és ennek elégnek kell lennie. A szokásos, hogy ennek az ember mindig a másik oldalát nézi, hogy ez, ezzel viszont jó felelősséget is vállal az az orvos azért, amit felír. Tehát ezt nem szabad elfelejtenünk hiszen a felelősséget így akkor megosztanák, az egyik fölírja, a másik megveszi egy harmadiknál, és hogyha valami balul üt ki, akkor aztán kereshetjük a felelősöket. Az online eladásokat én úgy gondolom, hogy szigorúan meg kéne tiltani, hiszen itt egy nagyon érzékeny témáról és kérdésről van szó. Azt gondolom, hogy az előregyártás és tárolás azt gondolom, hogy itt egy korlátozó megoldást kell találnunk, de olyat, célszerűt, amely megállja a helyét egy nyilvános vitában is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Desszúr, elnök úr. Néhány a dolgot szeretnék visszautalni, amit Péter mondott, hogy nem csak antibiotikumokról beszélünk, hanem ö, ö, tartományi, egy egész szövetségi hivatal van azzal ö, ezekre a gyógyszerkezelésre, 2013 óta szövetségi szinten ellenőrizzük az antibiotikumok felhasználását, mert ezek túlságosak, nagyon sokak. 74 kal nőtt 2013 óta ezeknek a felhasználása nem csak az állati, hanem az emberi gyógyász, embergyógyászatban is itt is nagyon sokszor nem csak, a, nem csak az meg nem csak az állatgyógyászat felelős, hanem a szövetségi hivatalunk tájékoztatása során, ugye tudjuk azt, hogy ezek a, kér a kórházak is felülnek, hiszen minden harmadik ember a kórházba megy és felölt magának valamit, tehát akkor nem csodálkozzunk rajta, hogyha az emberek rezisztensek lesznek. Nem csak a, úgy, mint az állatok. Dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy wystąpienia pani pan. Köszönöm szépen. És akkor ezzel lezártnak tekintem a vitát, és kérem a bizottságot, Zara urat, hogy szóljon hozzá. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman, and before... Köszönöm szépen. Mielőtt a lényegi kérdésekre rátérnék, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik Polszen asszonynak gratuláltak. Én is gratulálok, és igazán nagy öröm volt vele együttműködni, mind szakmai, mind emberi szinten. Van néhány pont, amit a bizottság részéről szeretnék felvetni. Először is a profilaktikus és metafilaktikus kezelés definíciója. A tanács és a parlament meghozhatja a döntést ebben a kérdésben. Mi levesszük erről a kezünket. A, az Európai Állatorvosi Szövetséggel kicsit későn vettük fel a kapcsolatot, mert egy kicsit későn szembesültünk ezzel a problémával. Az engedélyek tekintetében az öt évenkénti megújítást javasoljuk. Az engedélyezteti eljárásnál vannak módosító indítványok, amelyek rámutatnak arra, hogy a központilag engedélyezett generikus termékek és az új hatóanyagok nem kell, hogy keresztül menjenek a központosított engedélyezési eljáráson, viszont az új hatóanyagok helyzetét, hogyha megnézzük most, ezeknek automatikusan át kellene menniük a központi ellenőrzésen egyrészt a hozzáférhetőség miatt, másrészt pedig azért, hogy a lehető legmagasabb szintű, jelenleg hozzáférhető tudományos elemzésnek alávessék őket. Tehát azt javasoljuk, hogy ezt a részt helyettesítsük azzal, hogy a 103 per 2008-as rendelet felülvizsgálatára van szükség, mert ez nem rendelkezett megfelelőképpen ezekről a kérdésekről, de ezt le is írtuk a hatástanulmányban. Aztán ami a az adatvédelmet illeti, legalábbis régebben adatvédelemnek hívtuk ezt a fejezetet. Mi nyilván szeretnénk, hogyha az innováció megfelelő szinten maradna, ugyanakkor a versenyt is védeni tudnánk, és a tisztességes mederben tudnánk tartani. Az tény, hogy nincs elég gyógyszer az állatok részére, főleg a kis tagállamokban és főleg a kis számban létező állatállományoknál. Tehát mindenképpen elő kell segítenünk a beruházásokat ebben a tekintetben. Most az új antibiotikumokra tudnék gondolni, vagy a méheket fenyegető betegségre. Hát ezért van szükség komoly és egészséges versenyre a piacon. Többen is elmondták az ezzel kapcsolatos aggájaikat, hogy nem lehet örökké, örökké levédeni ezeket a gyógyszereket, helyet kell adni a generikus gyógyszereknek. Az antimikrobiális rezisztencia kapcsán Diegas úr is elmondta már a véleményét, Mindannyian tudjuk, hogy a szabályozási keret felülvizsgálatát miért kellett javasolni. Hát a régi szövegekben szinte alig esik szó az antimikrobiális rezisztenciáról, amit mi javasoltunk, az legalább 15 teljesen új rendelkezés az antimikrobiális rezisztencia szintjén, például az antibiotikumok eladásával kapcsolatos maximális adatgyűjtés és adatszolgáltatás, aztán a különböző tudományos módszerek felhasználása és az elemzések elvégzése, és ezen kívül nyitottak vagyunk mindenre, amely hozzásegít minket az antimikrobiális rezisztencia legyőzéséhez. Természetesen az állategészség és a közegészség védelmében. A gyógyszerészeti elővigyázatosságnál elutasítom azt a vádat, hogy mi fel akarjuk vizezni ezt a szövegrészt. A farmakovigilancia éves jelentésre alapszik, amelynek 95%-ához egyáltalán nem nyúl senki. Mi azt javasoljuk, hogy egy olyan rendszerhez lépjünk el, amely folyamatosan elemez és megfigyel minden nem várt hatást az állatgyógyászati termékeknél. Ez egy kockázat alapú megközelítés ahol uh, az uh, EMA-val megegyezésben dolgoztuk ki ezeket a rendelkezéseket, tehát mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez nagyon komoly lépés előre az állatok és az emberek uh, egészségének védelmében. Az eladásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy honnan jön a mi érvelésünk. Mi nem gondoljuk azt, hogy egy európai rendelettel abszolút kiküszöböljük majd a szürke piacot, a fekete piacot és a hamisítást. Tehát ez nem fog varázsütésre eltűnni ettől a rendelettől, ezt tudjuk. A problémákat ismerjük, csak azt szeretnénk elérni, hogy mindenki minél tudatosabban vásároljon, és hogy követhető legyen, hogy ki honnan mit vásárol. Van már rendeletünk a hamisított embereknek szóló gyógyszerekkel, vagy embereknek szánt gyógyszerekkel kapcsolatban, és ebben szeretnénk felállítani egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy beazonosítsa azokat a gazdasági szereplőket, akiknek van nemzeti szintű ellen, nemzeti szintű engedélyük arra, hogy nemzeti szinten forgalmazzanak, de csak nemzeti szinten. Ezek lehetnek akár gyógyszerészek, lehetnek állatorvosok, lehetnek cégek, vállalatok természetesen ehhez a tagállami kitételhez nem akarunk hozzányúlni. A tagállam eldöntheti, hogy vény nélkül kapható gyógyszerekre akarja ezt kiterjeszteni, vagy pedig esetleg az antimikrobiális kérdéseket is ideveszi. Ugyanis a rendelet kimondja, hogy a tagállamok szabadon rendelkeznek arról, hogy engedélyezik-e és milyen módon engedélyezik az online gyógyszervásárlást, hogy az a közegészségügyet mindenképpen tiszteletbe tartsa. Arra van szükség, hogy legyen egy olyan rendelkezés listánk, amely az ellenőrzött kiskereskedőket felsorolja, és hogy ezeket a kiskereskedőket nemzeti szinten lehessen ellenőrizni egészen pontosan az az alapelv érvényesül itt, mint ami az emberi használatra szánt gyógyszerek és hamisított gyógyszerek rendeletében megjelent. Ferra és Egnyi uraknak pedig azt szeretném elmondani, hogy a bizottság igen bizonyos szinten nem változtat semmit. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban Elképzelhető, hogy mások a jelenlegi szabályok, de ott is megvannak ezek a megfelelő képesítéssel rendelkező személyek, az SQP-k, és mi leírjuk a szövegben, hogy a tagállami rendelkezéseknek megfelelő képesítéssel rendelkező személyek mit tehetnek meg. Mi nem akarunk ehhez hozzányúlni, a tagállamok ezeket a szabályaikat megtarthatják. Nincs tudomásunk arról, hogy ezzel a rendszerrel probléma lenne bárhol is, vagy pedig a szakmai képzettségek elismerése nem valósulna meg a, az állatgyógyászat és az állatorvoslás területén. Tehát nincs tudomásunk arról, hogy ezzel kapcsolatban lennének problémák, ezért ezt az alapelvet nem is változtattuk meg. Remélem Egnyó úr elég egyértelműen fogalmaztam. Mindez természetesen a bizottság javaslatra vonatkozik. Bardzo dziękuję. Prosimy panią poseł sprawozdawcę. Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen mindezeket az észrevételeket. És hozzászólásokat. Folytatom a tárgyalásokat, a megbeszéléseket, hogy kompromisszumokra jussunk. Meggyőződésem, hogy sikerülni fog az, hogy legalább 90%-ban sikeresek legyünk. Persze mi vagyunk a mezőgazdasági szakbizottság, Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy a gazdák oldalán álljunk és a realitást nézzük. Úgyhogy amikor az új kutatásokat nézem az antimikrobiális rezisztencia kapcsán, és azt nézem, hogy ez milyen következményekkel jár a vízre, az a Földön található életre vonatkozólag általánosságban, akkor azt látom, hogy nagyon komoly helyzet felé haladunk, ahol muszáj lesz a mezőgazdaságban az antibiotikum fogyasztást csökkenteni, hiszen gazdaságilag, technikailag, bár ez nagyon nehéz lesz, de elkerülhetetlen. Szerettem volna egy saját kezdeményezésű jelentést megfogalmazni, amelyben vizsgálnám azt, hogy milyen következményekkel fog járni ez a gazdákra, akik egyszerűen rettegnek, hogy olyan helyzetbe fognak kerülni, amelyben az elmúlt 50-60 év fejleményének a költségeit most neki kell majd megfizetniük az egyes gazdáknak. És szeretném, hogyha ezt megfelelően kezelnénk ezt az aggasztó helyzetet. Tudom, hogy ez egy kicsit túlmegy a hatáskörünkön, de szerintem kötelesek vagyunk ezen is elgondolkodni. Köszönöm. Dziękujemy za pracę nad sprawozdaniem i za to ważną... Köszönöm szépen az előadó munkáját. Ez július 15-16-án fogjuk ezt mi erről szavazni, és az MV-ben, mint illetékes bizottságban szeptember 22-én nagyon szépen köszönöm képviselőasszony munkáját. És akkor most a 726 per 2004-es rendelet módosításáról rá fogunk rátérni az emberi sárgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére, felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szól. E, a jelentés Stanislav Polcsák jegyzi, az illetékes bizottság pedig az MB. E, jó néhány módosító érkezett. Ezek a napi rendi pontok nagyon is összefüggnek egymással. A rendelet a engedélyezési eljárásokat, felügyeleti eljárásokat is érinti, mind emberi, mind állatgyógyászati termékek esetén, illetve egy európai gyógyszerügynökség felállításáról. Úgyhogy tisztelettel megkérem, hogy nyújtsák be a módosítókat, illetve megadom a szót Polcsák kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a felvezetést. Rövidre fogom a mondatomat, hiszen a vélemény nagyon szorosan kapcsolódik, és részben átfedi eh, Pauzen asszony munkáját. Ahogy ön, ön is rámutatott, nagyon szorosan kapcsolódik a, a korábban elhangzottakkal. Az én véleményem, véleménytervezetem is már korábban is beszéltem, szeretnék néhány olyan kérdésre koncentrálni, amelyek a benyújtott módosítókból következnek. 39-et kaptunk, ami töredéke annak, amit Polzan asszony anyagához nyújtottak be a kollégák de ez a problémák arányaira is mutat. Az én jelentésem, az én véleménytervezetem egy technikai jellegű. A benyújtott módosítók esetén fontos lenne, hogy az Európai Parlament közös állásfoglalást fogadjon el. Egy kivétellel, ami a monográfiákat illeti a a gyógyszerek esetén, amelyek, azon gyógyszerek esetén, amelyek környezeti kockázatot hordozhatnak, ez magában nemes gondolat, hogy ezt is figyelembe vetjük, vegyük, de tartok tőle, hogy kevéssé átgondolt ez a javaslat, hogy milyen mértékben és milyen mélységig kell, hogy ilyen monográfiák szülessenek. Lefektettük azt, hogy bizonyos eredményeket átvegyünk a környezeti tanulmányokból, azt gondolom, hogy ezek jó alapot adnak a mi munkánkhoz is, de tartok tőle, hogy nincs elég idő arra, hogy ezekre a konkrét kérdésekre ebben a vélemény tervezetben kitérjünk. Valószínűleg sokkal mélyebbre ható vitára és vizsgálatra lenne szükség ezen környezeti kockázatokat hordozó anyagok esetében. Úgy gondolom, hogy ennek elégnek kell lennie részemről, hiszen összességében én voltam az EPP-nek az ányéklentés tevője az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez itt egy nagyon technikai, praktikus kérdés, és az árnyék jelentéstevőkkel egyetértésre törekedtünk, törekszünk a módosítók tekintetében, úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kaputó úr, másfél perc. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Ahogy elhangzott a jelentéstevő szájából is, ez egy technikai jellegű ügy, ami szorosan kapcsolódik az előző napi rendi ponthoz. Vannak olyan módosítók, amelyek nem problematikusak, és biztos vagyok benne, hogy sikerül mm, megállapodnunk ezekkel kapcsolatban, hiszen együttműködünk az eladóval, de Scott Kéto asszony egy olyan nyilvános adatbázist akar létrehozni, amit rendszeresen frissíteni kell az aktív anyagokra vonatkozó és ehhez kapcsolódó információkkal. Szerintem ez persze nagyon hatásos lenne, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak hangsúlyoznia kéne azt, hogy erre szükség van, és tisztáznia kellene azt, hogy az európai gyógyszerügynökség továbbra is felelős lesz a centralizált eljárásban is az állatkét gyógyászati készítmények engedélyezésért, és a 726-os, valamint a VNP rendelet is kell, hogy majd ezt tükröze. Ajúza asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek én is. Ez az ügynökség halmozás kérdéskörét veti fel ugyan, de most akkor szükségünk van még egy ügynökségre valóban? Tényleg? Mihet van egy új ügynökségünk, újabb hármat alapítunk, szerintem jobb lenne, ha elmagyaráznák, hogy miért van erre ennyire szükség. Trump. Köszönöm szépen, Frank úr. No, uh... Köszönöm szépen, elnök úr csatlakoznék az előttem szólókhoz, ugyanis megint csak azt látjuk, hogy a bizottság azt állítja, hogy fontos egyszerűsítésről van szó, ez az ügy, és valójában már megint csak egy gázgyár, ami működik. Ezt a gázgyárat pedig az európai tagállamoknak kell majd eltartaniuk mi is lesz ez az új ügynökség. Ez az új ügynökség pénzbe kerül, és ez a pénz megjelenik majd abban, hogy drágábbak lesznek a gyógyszerek. A parlament azt hiszem, hogy igazán jó helyzetben van ahhoz, hogy megnézze, hogy hogyan működik az infláció Európában, hogy mi okozza az inflációt, és nem hiszem, hogy cinkos társaknak kellene lennünk ebben a pénzpocsékolásban. Azt hiszem, hogy jobb helyre is tehetnénk a pénzt, és a bizottság már megint csak feleslegesen komplikál itt nekünk mindent. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Scott asszony szó. Köszönöm szépen. Én is szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy szükség van erre az ügynökségre. Nagyon fontos szerepünk az, hogy megvédjük az közegészséget, illetve az állategészségügyet, és pont ez a cél ennek a létrehozásával. Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze azt, azokat a szabályokat, amelyekkel az emberek egészségét védjük, az a bürokráciával. És fontos, hogy ezek az ezzel foglalkozó ügynökségek ellen felszereltek legyenek nem szabad belesnünk abba a csapdába, hogy a kiadásokat csökkentsük, hogyha ezek megfelelő rendeletekhez kapcsolódnak, hiszen a végén többe kerülhet, hogyha bizonyos veszélyhelyzeteket teremtünk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos ügynökség az, ami az európai gyógyszerpiacot és a gyógyszerhelyzetet felügyeli. Van néhány konkrét észrevételem. Minket aggaszt, hogy itt nagyon kis számú személyzetet javasoltak az ügynökségnek, akik ezeket a szabályokat majd behajtják, betartatják. Azt gondolom, hogy a megfelelő adatgyűjtés, koordináció és elemzéshez, ami ahhoz szükséges, hogy végrehajtsuk azt a cselekvési tervet, amely az antimikrobiális rezisztenciát kíván, elleni harcot kívánjuk szolgálni. itt fontos szerep jut ennek az akciótervnek a végrehajtásában, cselekvéstervnek a végrehajtásában, és hasonlóképpen azt gondolom, hogy megfelelő erőforrásokra van szükség, hogy a gyűjtött adatokat e, elemezni is tudjuk. Az állatgyógyászati termékek, illetve állatgyógyszerek esetén e, itt még mindig a régi forgalomba hozatali engedélyekből, akár tíz évesekből e, nyert adatokra hagyatkozunk, tehát azt gondolom, hogy itt megint csak a megfelelő erőforrásokról van szó, amikor nincsen szükség megújításra, akkor a farmakovigilanciai intézkedéseknek sokkal szigorúbbak kell lenniük. Tehát azt gondolom, hogy egy folyamatosan frissülő adatbázist láttunk az anyagban, remélem, hogy ebben egyet tudunk érteni, és nagyon szívesen látom majd a további módosítók megvitatását későbbiekben. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a listát kimerítettük, a hozzászólók listáját, és akkor a szót megadom a bizottság képviselőjének. Ó, tévedtem, még egy valaki kérte a szót. Elnézést, nagyon rövid leszek. Az a nagy ügyel kapcsolatban, hogy kell egy új ügynökség, vagy nem. Nagyon fontos alapvető probléma szerintem az EU-ban ma az, hogy rengeteg jó állásfoglalást, jó jogszabályt fogadunk el, csatákat nyerünk, de a probléma nincs eszközünk, hogy utána nyomon kövessük ezeknek a végrehajtását. Az országos parlamentjeinkben megfelelő ügynökségeket, csoportokat hozunk létre, amelyek biztosítják azt, hogy végrehajtják ezeket a jogszabályokat, és szankciókat is alkalmazunk. Tehát ezért lenne fontos, hogy legyen egy ügynökség, amivel a statisztikánkat, a a tényeket megfelelőképpen látjuk, és az Európai Bizottság lássa azt, hogy a tagállamokban nincs megfelelően végrehajtva a jogszabály, és tudjon lépni. Tehát ha már jó jogszabályt alkotunk, akkor a nyomon követést is biztosítsuk. Ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, ha sikeresek vagyunk, akkor legalább részben annyira nagy sikert könyvelhet el a parlament, mint Paulsen asszony es, munkájának az esetében, bár itt egy picit egyszerűbb dologról van szó. Szóval Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon ö, rövide fogom. Először is, ö, miért nyújtottuk be az előzővel együtt ezt az anyagot? Hogy az a vonatkozó rendeletet módosítsuk, azért, hogy a centralizált eljárást egy, az egyéb engedési eljárásokkal egy rendeletbe tudjuk foglalni, másrészt, hogy összehangoljuk ezt a Lisszaboni szerződés kívánalmaival. Nos, ezt tesszük, tehát nem akarjuk a felülvizsgálat hatását, meg, hatáját meghosszabbítani, hogy újabb szereplőket vonjunk be a rendelet további részével kapcsolatban. Először is az elhangzottakkal kapcsolatban szeretném Eljúzó asszonyt és Ferran urat meg nyugtatni, hogy itt nem új ügynökségről beszélünk, hanem itt egy európai gyógyszer ügynökségről beszélünk. Tehát nem új ügynökséget hozzunk létre. Ez már húsz éve működik, köszöni szépen, jól van. Úgyhogy nem egy új ügynökség létrehozását javasoljuk. Egyetértek teljes mértékben Kalkéddel és Federlével kollégával együtt, fontos, hogy ha vannak céljaink, lefektetünk szabályokat, ahhoz erőforrásokat is kell rendelni és az Európai leg 800 alkalmazottja van. Való, igen, valóban nem túl sokuk foglalkozik állatgyógyászattal, de megvitattuk már hosszasan és részletesen Franciaországban az, a gyógyszerügynökség kollégáival, mielőtt ezt önök elé tártuk. Tehát nyugodtak lehetnek, nem új ügynökséget kívánunk létrehozni, hanem szeretnénk, hogyha a meglévő ügynökség a lehető legjobban tudna ö, ö, működni az engedélyezési eljárások tekintetében, ö, illetve ezek nyomon követés és ellenőrzése szempontjából. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót az előadónknak. Köszönöm szépen. Nagyon röviden Remélem, hogy az árnyék jelentőstevőkkel lehetőségünk lesz kompromisszumos módosítótban megállapodni, és remélhetőleg ebbe be tudjuk emelni, és össze tudjuk gyúrni az összes módosítót, hiszen úgy sincs vele olyan sok. Szeretnék válaszolni, hogy a mostani rendelet ehhez képest új részek megváltoztatják a kompetenciák megosztását a bizottság részéről. A következmények felmérése már megtörtént, és szerintem ez nem támasztja alá az ügynökség létet. Tehát azt gondolom, hogy azok a díjak, amelyeket ez az ügynökség majd beszedni tervez, azt gondolom, hogy itt nagyon komoly pénzügyi kihatással lesznek az egész rendszerre, és közvetlen kihatása lesz a tagállamokra is. És ezt ki kell emelnünk, hogy a, a háztartásokra is, az emberekre is komoly kihatással lesz. Tehát szerintem a kompetenciákat máshogyan kell EU szinten megosztani, és itt Ferem képviselő kollégámmal tudunk e- egyetérteni, nagyon világosan e, látnunk kell, hogy az új rendelet ezeket a kompetenciákat, kompetenciákat máshogyan osztja el. Nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A 10, július 15-16-án fogjuk mi szavazni erről a, a véleménytervezetről, szeptemberben pedig a, az illetékes bizottság, az MB és akkor most térjünk rá a nyolcadik eh, pontra, a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek, eh, takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőségre vonatkozik. A jelentés előadója a Albert eh, Deszúr, és az illetékes bizottság pedig az ENVI. véleményt ígértünk az MV bizottságnak a, arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek állnak a tagállamok számára, hogy ezeket a genetikailag módosított élelmiszereket, illetve takarmányokat területükön belül felhasználását, ezek felhasználását engedélyezzék vagy megtiltsák. De még soha nem kapott minősített többséget egy ilyen javaslat, sem ellene, sem mellette, abban a tekintetben, hogy az élelmiszerekben, illetve a takarmányokban ezen anyagokat ele, engedélyezzék vagy megtiltsák. És így a bizottság vette magára ennek a döntésnek az ódiumát, és ez azt jelenti, hogy a bizottság támogatása, a bizottságunk támogatása nélkül elfogadta el. És így a génmódosított anyagokat 1829-2003-as rendelet lehetővé tette a tagállamok számára, hogy korlátozzák, hogy megtiltsák ezen anyagok használatát élelmiszerben, illetve takarmányban, amennyiben csak akkor engedélyezte ez a rendelet, amennyiben, ha be tudták bizonyítani, hogy vagy környezeti, vagy egészségi kockázattal jár ezek alkalmazása. Viszont az okok nagyon eltérőek és szertágazóak voltak, és sokszor semmi közük nem volt sem az egészséghez, sem a környezethez. Ez a jelen javaslat a döntéshozatali eljárást kívánja módosítani ezen szerekkel kapcsolatban, ezen anyagokkal kapcsolatban, azon jogi keretet módos kívánja módosítani, hogy a saját, minden ország a saját területén belül dönthessen a tekintetben, hogy genetikailag módosított anyagokkal, módosított élelmiszerek és takarmányokat megtiltsák, vagy ezek használatát megtiltsák, vagy korlátozzák más okra hivatkozva is, mint ami, amit az ilyen ö, élelmiszerek, takarmányok használata ö, okozna. Ö, ezt ö, Desz úrhoz utaltuk, de mielőtt ö, Desz kollégának megadnám a szót, meghallgatjuk a bizottság előadás, előadását azért, hogy jobban átlássuk a kérdést, és az a cél, hogy lássuk, hogy mire akarunk ezzel kiukadni, mi a cél, amit ezzel a javaslattal el akarunk élni. Már látom, hogy kérik többen a szót, úgyhogy most megadom a szót a bizottság képviselőinek. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, Honorable. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottság javaslatát röviden bemutathassam a gémódosított élelmiszerek és takarmányokra vonatkozó döntéshozatal módosításáról. Egy sok politikai iránymutatást jóváhagyott júliusban 2014-ben az Európai Parlament a javaslatot széles kontextusban kell vizsgálni, odafigyelve arra is, hogy az EU-s tagállamok sok tagállamban szkeptikusak a gémódosított szervezetekkel kapcsolatban. Ugyanakkor az állattenyésztők az Európai Unióban nagyon is függenek a protein tartalmú takarmányoktól 32 millió tonna, főleg gémódosított szóját importálunk, miközben mi csak 1,4 milliárd tonnát állítunk elő magunk. Ez kevesebb, mint 5%-a a felhasznált takarmánynak, hogyha növelni akarjuk a termesztést, hogy e- önellátóak legyünk takarmányból, 20 kell növelni azt. Ez a dilemma nagyon eltérő álláspontokhoz vezetett a tagállamok részéről, amikor a GMO-król szavaztunk az EFSA kockázatfelmérési gyakorlata után. A 67 engedélyezett, a rendelet által engedélyezett gm módosított élelmiszer és takarmány esetében nem sikerült sem mellette, sem ellene egyhangulag szavazniuk a tagállamoknak, ahogy engedélyezésre kerüljenek ezek. Ráadásul a Szellemviteli Bizottság segítségével sem sikerült dűlőre jutni. A gémodosított szervezetek engedélyezése az ESZ által elvégzett tudományos vizsgálatok után lehetőségé vált, és az Európai Bizottságnak ez jogi kötelességévé vált. A helyzet egy feltételezett demokratikus deficithez vezetett a rendszerben. Szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy vállalja a saját felelősségét. Elérkezett az idő, hogy elismerjük azt, hogy a status quo már nem fenntartható. Hiszünk abban, hogy a javaslatról szóló vita már önmagában nagyon fontos, és segíteni fog a helyzet tisztázásában és abban, hogy megoldásokra jussunk, és meghozzuk a szükséges döntéseket. A döntéshozatali folyamat felülvizsgálata a gémódosított szervezetek engedélyezése tekintetében úgy tűnt, hogy az új GM, G-módosított szervezetek termesztéséről szóló szabályt terjesztük ki a GM élelmiszerekre és takarmányokra is. De nagyon komoly hiányosságai vannak ennek. Tehát a komitológiai rendeletet csak a GMO-k esetében megváltoztatni diszkriminatív lenne. Miért, szabály, miért változtassunk meg szabályokat csak a GMO-k miatt? Aztán a szabály, szavazási szabályok megváltoztatása. A demokratikus egyensúly a 27 tagállam között nem változhat meg a szerződés megváltoztatása nélkül. Plusz a tagállamoknak visszaadni a kompetenciát a GM engedélyezés esetében ez szintén nem megoldás, mert különböző biztonsági szintekhez vezethetne a különböző tagállamokban. Persze figyelembe kell venni a nemzeti döntéseket az engedélyezett GM szervezetek saját területükön való engedélyezésével kapcsolatban. A végső döntést közelebb kell vinni az állampolgárokhoz. A tagállamok gyakran nemzeti politikai okokat soroltak fel, nem biztonsági okot, ami miatt a szavazás során nem elszavaztak vagy tartózkodtak. A bizottság, az Európai Bizottság a a marketing vagy forgalomba hozatali szabályokért továbbra is felelős marad, ez nem fog változni. A döntőségnek az Európai Unió alapelveivel összhangban kell maradni. Egy, az egész EU-ban az állampolgároknak egyforma biztonságot kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a kockázat felmérés európai szinten kell, hogy maradjon. Az, hogyha a tagállamok korlátozzák bizonyos GMO-k használatát, ez az EFSA értékelésével nem mehet szembe. Hogyha új kockázatok merülnek fel, akkor persze fel lehet venni az EFSA-val a kapcsolatot, hogy változtassunk a szabályokon. Az opt-out intézkedéseknek a belső piaci és a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban kell maradnia. Az opt-out döntések miatt ezért a köz érdekére kell alapulnia, nem szabad, hogy diszkriminatív legyen, és arányos kell, hogy legyen. A kiemélemiszerek és takarmányok esetében csak a használatot ö, tilthatják a területükön, de a szabad mozgás vagy az importot nem. Hogyha a GM szervezetek használatát korlátozni akarják a tagállamok, akkor a szociális gazdasági hatását is kell vizsgálniuk ennek a döntésnek. Tisztelt elnök úr, képviselők, az Európai Bizottság a kötelezettségeinek eleget tett, hogy az állampolgároknak és demokratikusan megválasztott testületeiknek nagyobb szavat, szót adjon a GM szervezetek engedélyezésével kapcsolatban. Az engedélyezési rendszer politikai kihívás előtt áll, ezt meg kell oldani, különben az európai intézményekbe vetett bizalom inokhat meg. Ezért kérem mindannyiukat, elnök úr, előadó úr, tisztelt képviselők, hogy konstruktív vitát folytassanak velünk, és előre tudjunk eh, haladni a jogalkotási folyamatban. Myślę, że pierwszy w tej dyskusji, pierwszy odpowiedź. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy elsőként ebben az eszmecserében az előadónak adjuk meg a szót, úgyhogy de szúrani a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ön, mint elnök, ezt nagyon jól leírta, hogy mi, milyen félemekkel jár együtt 2003-ban az nemzeti tilalmakat, be, ezt a nemzeti tilalmat beáldoztuk, és itt nem figyeltünk a nemzetközi versenyképességnek nemzetközi versenyképesség által támasztott követelményeknek nem igazán célra vezető. Ez a javaslat nem javít a mai mostani helyzeteken. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tagállamoknak kell meggondolni, hogy, hogy az EU-t illetve az egységes piacot, és az választják az opt-out módszerekkel, vagy lehetőségekkel, vagy pedig eleget tesznek az EU nemzetközi kötelezettségeinek. Tehát itt ez komoly kérdéseket vet fel. Például, hogy újra 28 tagállam között megint határellenőrzéseket vezetünk be, vagy milyen engedélyezési eljárások és különbségek lesznek, amit Juncker elnök úr bejelentett, hogy a bürokráciát leépítjük, ezzel szemben itt egy bürokratikus, gigantikus behemótot hozunk létre. Tehát ez, itt minden politikai frakciót fölhívok arra, hogy ezt küldjük vissza a feladónak, és azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, hogy ezt a bürokratív, bürokráciás behemótot nem szabad létrehozni. Azt gondolom, hogy ezt nem fogadhatjuk el. Magas a felelőssége a bizottságnak is, hogy itt milyen döntés születik, és éppen ezért ezt a felelősséget meg is akarjuk hagyni a bizottságnál. Ez nem felel meg korábbi döntéseknek a bizottságnál, hiszen én örülnék, hogyha a par, örülök, hogy a parlament elfogadta azt, hogy ezeket a területeket, ami, amelyeken ilyen takarmány növegeket termesztettek, hogy ezek helyet átveszik a, mondjuk a borsó ültetvények, ezeket más is ültethetnénk, és így kevesebb importra lesz szükségünk. Tehát én a bizottsági javaslatot abszolút nem tudom elfogadni, hogyha ez a cél, hiszen ez nem felel meg a mostani céljainknak. Beszéltem az beli kollégákkal, nem szeretnék előre szaladni a döntéssel, előrevetíteni, de becsésem szerint a döntő többség amellett van, hogy ezt a javaslatot küldjük vissza a bizottságnak, és el sem tudom képzelni, hogy ez a javaslat végrehajtható, megvalósítható legyen, hiszen itt nem egy összeegyeztethető az egységes piac szabadságával, Éppen ezért azt mondom, hogy és szeretném látni, hogy itt is hasonló irányba, ebben a bizottságban is hasonló irányba mennek a vélemények, mint nálunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot, a véleményének a bemutatását, azt, hogy mi várható az MV bizottságban, és akkor most megnyitom a, a vitát. Nagyon sokan kérték a szót. 18.30-kor két másik nagyon fontos ülés is fog kezdődni, épp egyik, amelyet Nikolson kolléga jegyzi, jegyz a versenyképességgel kapcsolatban, a tojás szektorral kapcsolatban, aztán a TTIP megállapodással kapcsolatban is, erre meghívást kaptunk minden, mind, kapfést adtunk mindannyian, a bizottság képviselő is, és 18.30-kor kezdődik egy másik a szal, ülés is az összejövetel a szalomban, itt a tejszektorról fogunk beszélni, a tejpiac helyzetéről és az ezzel kapcsolatos kérdésekről. Én szeretnék mind a kettőn részt venni igazából, szívem szerint mind a kettőre elmennék, mert nagyon közel áll hozzám és szeretném, hogyha minél többen részt vennünk ezeken a, ezeken a rendezvényeken, és remélem, és ezért kérek mindenkit, hogy másfél percet ne, szalad, ne haladja meg a hozzászólás, mindenki igyekezzen tömören fogalmazni, és akkor meg is adom az első hozzászólónak a szót. Monsieur le Président. Euh... Köszönöm szépen, elnök úr. Ó, mindenki meg fog lepődni, de egyetértek Deszúrral. Ez a szöveg nagyon össze-vissza van megfogalmazva, nem jó, nincsen logikája. Ugyanolyan rossz, ugyanolyan széteső, mint az első. Ugyanolyan rossz ez a szöveg. Elég furcsa helyzetben vagyunk egyébként, ugyanis a parlament és a tanács elfogadta a szöveget, viszont az élelmiszerekkel kapcsolatban, viszont nem fogja elfogadni a takarmányokkal kapcsolatban. Tehát, hogyha már az élelmiszerrel kapcsolatban elfogadtunk egy rossz szöveget, akkor ne fogadjuk el ugyanazt a rosszat a takarmány kapcsán is. A bizottsággal nagyon sokat beszéltem erről, és maga a bizottság is elmondta, hogy a VTO előtt elég nehéz lesz majd megvédeni azt az álláspontot, amit ők képviselnek. Szerintem így nem tudjuk megvédeni magunkat, hogyha egy másik ország megtámad minket azzal, hogy nem engedjük be a GMO termékeit az Európai Unión belülre, akkor hogy fogjuk megvédeni magunkat? És itt vannak a nem tarifa jellegű akadályok is, amelyekkel valamilyen módon meg kell védenünk magunkat, hogyha GMO élelmiszer vagy takarmányt kíván valaki behozni az Európai Unióba. Na most, honnan jön a probléma? A probléma onnan jön, hogy bár Juncker úr elmondta, hogy meg kell oldani ezt a kérdést, ennek ellenére a teljes GMO felülvizsgálatot nem hajlandó elvégezni a bizottság. Se környezeti szempontból, se szocioekonomiai szempontból, sem pedig környezeti szempontból. Tehát, hogyha ez a három lábon álló elemzés nem készül el, akkor valahogy mindenképpen sánta lesz ez a szöveg. Úgyhogy mi azt kérjük a bizottságtól, hogy a multinacionális cégek előtt ne térdeljen le, és ne engedje be a GMO termékeket az Európai Unióba. Még egyszer mondom, a különböző biotechnológiai vállalatok egyszerűen a bizottságot elnyomják, és minél könnyebben be akarják jutatni a GMO termékeiket Európába. Przyszło dalej Mindenkit arra kérek, hogy senki nem ismételje már azt, ami egyszer elhangzott, és, még, és akkor másfél óra. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm Tesz úrnak az előadását, és egy olyan jogi keret bevezetése, amely lehetővé tenni, hogy befolyásuk legyen a tagállamoknak a, a GMO élelmiszerek és takarmányok használatára, de kell olyan intézkedéseknek is születnie, amelyek amely a 3 per 1, illetve a 15 per 1-es részében a rendeletnek lefektetettek szerint megtilthatják vagy korlátozhatják a területükön a GMO élelmiszerek és takarmányok fogalmazását és az felhasználását. És itt utalnék arra, hogy az említett rendezett rendelet szemben a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból adódó kötelezettségekkel szembe megy meg kell engedni, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy ok, az, ok, megindoklás nélkül megengedhessék ezen ö, ö, élelmiszerek és takarmányok használatát. Azt gondolom, hogy jogilag védhető helyzetben igenis meg kell, hogy tudják tiltani ezen élelmiszerek, takarmányok használatát a saját nemzeti érdekeik védelmében. Köszönöm szépen. Tényleg eh, rövid volt. Halbus asszony. Köszönöm szépen. Először is úgy látom, hogy ma nem arról van szó, hogy különböző engedélyezési eljárásról van szükség, hiszen egy egységes piacunk van a gmo tekintetében, hanem arról beszélünk, hogy milyen kritériumok alap alapján engedélyezzük a GMO-kat, vagy sem. A bizottság javaslata abból indul ki, hogy normális esetben nem tudományos alapon hozzák meg a tagállamok ezeket a döntéseket, érzelmi, politikai és a többi alapon. Erre utalt is a bizottság képviselője. Tehát ez egyáltalán nem is igaz. Az EFSA tudományosan megalapozott tényeket tud felmutatni, hogy itt hogy a tagállamok tudományos kutatásokra hivatkozva tagadják meg ezeknek az anyagoknak a használatát. Például egy olyan kukoricafajta, amely négy különböző tulajdonságot egyesít géntechnológiával, és ez egyáltalán nem értékeltek kockázat szempontjából sem élelmiszerben, sem takarmányban kifejtett hatá, hatásával kapcsolatban. Tehát ez a tudományos adatokat mindig a szőnyeg alá soporjuk, és és most úgy azt látjuk, hogy a felelősséget a tagállamok vállára tolja a, bírók, a bizottság, és azt gondolom, hogy ez nem egy demokratikus eljárás. Egy egyságos piaconból ez nem eljárás. Juncker úr azt mondta, hogy eltöröljük és leépítjük a bizottság, a, a bürokráciát, és hogy és azt mondta, hogy de, nem demokratikus, és e, tudományosan nem megalapozott az EFSA e, döntése, és ez, visz, ez szó szerint idézet volt, és ezt visszautasítjuk, hiszen ilyen, a, ezekre a tudományos alapokra kell alapulniuk az engedélyezési eljárásoknak, méghozzá egész Európára kiterjedően. Köszönöm szépen. Ányó úr. Nem tudok ellenállni, hogy ismét hozzászóljak itt ül José Bové, akik, aki ledózerolt GMO-kat, én pedig ilyet ö, termelek az én országomban. Tehát nem mondhatjuk, hogy nincs széles körben reprezentálva mindenki a bizottságban. GM szóját alkalmaz az összes állattenyésztő, 32 millió tonnát importálunk tehát. Ezzel kapcsolatban csak a saját tapasztalatomat osztanám meg én a szabad tenyésztésű tojás terjeszt, tenyésztésben veszek részt, GM proteint és importált szóját kell alkalmaznom, azért mert nulla toleranciát nem alkalmaz, alkalmaz az Európai Unió termesztéssel kapcsolatban. 680 fontot kellett volna a kazasztáni nem GM szójáért fizetnem, és azt mondtam, hogy hát akkor le kell győjem az összes madarat, mert nem tudom táplálni őket. Úgyhogy muszáj volt GM takarmányt használnom, teljes más ára van ennek, és ez az értékesítésben semmilyen következményhez nem vezetett. Ismerem azokat a tagállamokat, akik eh, most eh, mást akarnak tenni, hogyha betiltják a GM takarmány Importálását akkor figyelmeztetem őket, hogy a gyakorlati következménye ennek az lesz, hogy bezárhatják a, a az állattenyésztőik az összes gazdaságukat tönkre fognak menni, muszáj különben GM szóját termeszteni, mert a másik nem életképes, nem tudjuk megvédeni a kártevőktől. Oui, merci, monsieur le président. Vous affirmez que faute d'accord Loazó úr, gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogyha a tagállamok nem tudnak megegyezni, akkor a bizottság azt tesz, amit akar. Megvannak az aggájaink az ilyen jellegű GMO termékek kapcsán, hogy mi történik az állat és az emberek egészségével. De nem hinném, hogy bárki is döntést hozhatna a tagállamok feje fölött. A GMO-k felhasználása európai rendelet alá esik. Gondolom, hogy mindenki ismeri a jelenlegi szöveget. A tagállamok a az EUMS 34. szerződésével ellentétes intézkedést nem hozhatnak az Európai Unióba beérkező termékek szabad áramlásáról. Tehát ezek a szabályok vonatkoznak a GMO-kra is még hogyha valamely tagállam nem is szeretné ezeket a termékeket beengedni, de egy szomszédos ország ezt beengedi, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a belső piacon mindenhol megjelennek ezek a termékek, mert egyszer bejutottak az EU-ba, akkor az áruk szabad áramlásának elve miatt bárhová tovább mehetnek. A GMO-kkal kapcsolatos egyetlen jogszabály, amit el tudunk fogadni, az olyan, amely a helyi előállítást és a helyi fogyasztást veszi alapul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, mondja André úr. Természetesen demokratikusan és átláthatóan kell ellátnunk, eljárnunk. Ez gondolom mindenki számára egyértelmű a 90-es és 2000-es években elfogadott GMO-kra vonatkozó szövegeket felül kell vizsgálni. Hogyha megnézzük az európaiakat, akkor a közvélemény a GMO-k előállítását és forgalomba hozatalát ellenzi. A tagállamoknak meg kell adni a megfelelő jogi lehetőséget arra, hogy kidolgozzák a véleményüket, és a GMO-k megfelelő szabályozás alá essenek a bizottság javaslatát, hogyha úgy, ahogy van, most bevezetnénk, akkor az problémát jelenthetne a belső piacon, illetve külső kereskedelmi partnereinkkel is problémákhoz vezetne. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját területeken, saját területükön szabályozhassák a GMO-k előállítását és forgalomba hozatalát. Nincsen szükségünk semmilyen kereskedelmi vagy gazdasági kavalkádra, hanem a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget a megfelelő szabályozás bevezetésére. Nem szépen Buda képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen látjuk már, hogy mi lesz ennek a javaslatnak a sorsa probléma, amit meg kell oldani. Itt az Európai Unióban arról beszélünk, hogy a tagállamok mit csinálhatnak, mit nem tehetnek, tudnak-e, természhetnek-e ilyet, nem természhetnek e korlátozzuk-e a GMO-kat. De amikor importálunk, akkor az azt jelenti, hogy mindig lesz az európai gazdák kezelésében egy egyenlőtlenség. Hogyha GMO-kat tudunk termelni, és az az állampolgárok egészségére veszélyes, vagy legalábbis az ő nagy részükre veszélyes, akkor meg kellene tiltani az importot. Egész egyszerűen. Mert ezzel, ezzel előnyt tudnánk biztosítani azoknak a például argentin cégeknek, akik tudnak tehát most előnyt biztosítunk az argentin termelőknek, akik ide tudják hozni a GMO-t, és nem támogatjuk a saját termelőinket, akik nem GM módon termelnek. Tiltsuk be! tiltsuk az importot is. És így fogjuk megoldani ezt a problémát. Különben semmilyen más út, mód, választás nem fogja ezt a jelentős problémát megoldani nem csak számunkra, hanem az összes más tagállam számára semmi kapcsolat már velünk. Egy probléma adódik akkor a, az egyebekkel. Noifilasszony. Nos, azt gondolom, hogy alapvető ö, hibája az javaslatnak, ezt úgy hívják, hogy EFSA. Kulcspozíciót kapott ebben a javaslatban, és szerintem itt ennek semmi helye nincsen. E, ezt már előttem szóló is e, említette, e, és szakmailag nincs abban a helyzetben, ha, és ezt nem csak én mondom, hanem nagyon sok szakértő is, tehát nincs abban a helyzetben az EFSA, hogy ezeket az értékeléseket, elemzéseket elvégezze és az EFSA nagyon is közel áll a, a szektorhoz. Tehát ez azt jelenti, tehát mindaz, amit eddig ö, tettek, az pozitívan írták le. Tehát nincsen olyan szűrő pozíciónk, nincsen olyan szervezet, amely szűrő pozícióban lenne az Unióban. Tehát azt gondolom, hogy itt az EFSA kompetenciáját és függetlenségét megkérdőjelezem. És az, ahogyan most a tagállamokat most a, gyakorlatilag rákényszerítjük hogy ezekben a kérdésekben döntést hozzanak, és ezeket az engedélyezéseket megakadályozzák, bejönnek a jogászok, akik majd hülyére keresik magukat az ilyen engedélyezési eljárásokkal. Tehát azt gondolom, hogy ennek itt és most kell véget vetni és megakadályozni. Köszönöm szépen. Falmánya. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt gondolom, hogy a GMO növények termesztése oda vezethet, hogy a tagállamok hozhatják azt a döntést, hiszen itt magán a területtel, tehát ez a ő földjükön történik. Hogyha az ilyen takarmányokról beszélünk, itt csak a felhasználásról beszélünk. Csak a felhasználást kívánjuk szabályozni. Nem tartom kivitelezhetőnek, az egységes piac elveivelnek ellentmond, és nem tudom elképzelni, hogy valamiféle módosítás az, a jelen rendelet esetén bármiféle előnyel járhatna. Éppen ezért szeretném Deszúr javaslatát, nevezetesen, hogy itt nagyon erősen a sarkunkra állni, és most a, a bizottság a kezünkbe adta a Fekete Péter, de szerintem adjuk vissza, de gyorsan, és kérjük meg a bizottságot, hogy végezze el a munkáját, his, hiszen itt a fogyasztók kérésének kell eleget tennünk, és az európai mezőgazdaságot kell helyzetbe hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jár úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne először is. Erről már régóta vitatkozunk itt a GMO-kkal kapcsolatban, természetesen értem én azt, hogy ez szembe megy az egységes piac elveivel, és mindazok a kollégák, akik azt mondták, hogy el kell dönteni, hogy ki, ki független egy ilyen kérdésben, hogy ez nem ellenőrizhető, nem megvalósítható, tehát mondjuk egy határterületen, csenémet határon, tehát hogy hogyan fogjuk ellenőrizni a határokon az import rakományokat, tehát hogy akkor most megint bevezetjük a határellenőrzési pontokat, és akkor nem lehet csak azért létrehozni ellenőrzési pontot, ahol csak GMO takarmányokat fognak ellenőrizni, tehát kivitelezhetetlen. Tehát nem akarunk Németország határain ilyen ellenőrzési pontokat kialakítani, tehát ezt vissza kell utasítanom, egyszerűen értelmetlen. Miről is van szó? Ugye itt van egy előtörténete ennek a dolognak, voltak tudományos elemzések, értékelések, ez megérte a bizottságot, megértek ezek a tanácsot, és akkor így szépen egy körben topogtunk körbe-körbe. Az, hogy az EFSA erre megfelelő szervezete vagy sem, arról lehet vitatkozni. De csatlakozom ahhoz a véleményhez, hogy itt a felelősséget a tanács és a bizottság, a, meg a parlament, a parlamentnek akarja rátolni. Azt gondolom, hogy megfelelő helyekre kell ezeket ezt tenni de ennek megfelelő elemzésen kell alapolnia. Tehát ha utasítsuk vissza, de az EFSA-ról azt gondolom, hogy teljesen nyugodtan és igatlan kell beszélni, az, hogy ők tényleg tudományosan alkalmasak e és hivatottak erre a feladatra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nikolzan úr. Itt, uh, köszönöm szépen, elnök úr. A GMO engedélyezéssel kapcsolatban sikerült elakadnunk, és ez bizalmatlanságot és bizonytalanságot okozott. Múlt héten a biztos is azt mondta, hogy ez a status quo fenntarthatatlan. Azt akarom mondani, hogy de ezek a módosító javaslatok, ezek még közelébe se jutnak a megoldásnak. A GMO felhasználása rendkívül káros hatással lenne az egész belső piac működésére, és az EU kereskedelmi kapcsolataira, a mezőgazdaságunk versenyképességére. Ez a szakbizottság is nagyon jól tudja, hogy az EU a GM anyagok importjára hagyatkozik 32 millió tonna szóját importálunk. Hogyha ezt betiltanánk, akkor nem tudnánk élelmiszert termelni, hiszen a nem GM szója gyakorlatilag megfizethetetlen. Akkor miért a csodáért gondolkozunk egyáltalán azon, hogy ilyen jogszabályokat akarunk elfogadni, ami csökkenti az élelmiszertermelő kapacitásunkat? Egy folyamatosan növekvő népességet kell táplálnunk. A tudományos bizonyítékok sem elégségesek arra, hogy bizonyítsák, hogy káros lenne a GM takarmány. A tagállamok azonban nem a tudományos alapokra hagyatkoznak. A harmadik országok hogyan, mit szólnánk, hogyha nem biztonsági alapú érvekkel akadályoznák meg a mi országainkból az importot a sajátjukba. Remélem, hogy vissza fogják vonni ezt a javaslatot, hiszen szerintem ez az Európai Unió élelmiszer termesztésére nagyon hátrányos kell járni. Köszönöm szépen, Ájózó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy van itt egy kis probléma. Függünk, és továbbra is függünk a szója, a GMO szója, szója takarmányra, hogy az állatainkat etetni tudjuk. Tehát meg kell gondolni, hogy és figyelembe kell venni, az EFSA egyszerűen nem kompetens ebben a kérdésben. Az EFSA nem avatkozik be a panel tagjának kiválasztásába. Volt lehetőségem megfigyelőként részt venni a tudományos panel tagjainak kiválasztásánál, és állíthatom, hogy ezek az emberek magasan képzettek, szakmájuk, területük, szakterületük kiváló ismerői, tehát teljesen kompetensek abban, hogy véleményt nyilvánítsanak. Tehát azt gondolom, hogy itt nincs érdekellentét, tehát azt gondolom, hogy ezek nem folynak bele az EFSA munkájába. Kiváló tudósok és szakértők, akik ezen dolgoznak és, in, és teljesen független módon lettek kiválasztva. Mondom, magam megfigyelőként voltam jelen, amikor ezeket az embereket megválasztották. Nos, hogyha nem tetszik az EFSA véleménye, akkor nem mondhatjuk, hogy akkor az, akkor az nem a, a szakértők hibája. Nyilván el kell fogadnunk, lehet, hogy nem akarunk GMO-kat. Ugyan használjuk őket, de lehet, hogy nem akarjuk őket. Lehet, hogy akarjuk őket termeszteni, lehet, hogy nem lehet, hogy a szója babot borsóba fogjuk eh, helyettesíteni, a GMO szója helyett majd borsót ültetünk, és lesznek zöldségeink, de nem tudom, hogy ennek milyen hatása lesz az állatok etetésére. Köszönöm szépen. Eh, Flanager úr, ezen a ponton már mindent elmondtak, más, én nem is ismételném a kollégákat, köszönöm szépen, már mindent elmondtak előttem. Piękne wystąpienie, bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Ez nagyon jó hozzászólás volt. Azt gondolom, hogy még nem hangzott el mindent. Szeretnék utalni arra, hogy milyen ritka pillanatot élünk meg itt a parlamentben. Az MV szakbizottságnak is tagja vagyok, nem csak az Agrinak, és olyan még nem volt, hogy ebben a sokféleségben egyetértettünk volna nevezetesen az ENVI, a Környezetvédelmi, illetve a, és a, a e, mezőgazdasági bizottság és a frakciók is mindenki egyetértsen. Tehát ez, ha meggondoljuk ezt, akkor ez tükröződik a, a véleményünkben. Juncker elnök úr azt ígérte, hogy egyszerűsíti a bürokráciát, de világosan látjuk, hogy ennek az ellenkezője fog történni, és én ebben nagyon komoly problémát látok, hogy ez itt parhintés. Azt vetik a szemünkre, hogy a tagállamok a géntechnológiával módosított takarmányokat az emberek nem akarják, és, és hogy ebből ki akarnak szállni, ki akarnak maradni de ezek olyanok, olyan érvek, amelyeket mindenki meg tud, bárki meg tud támadni. Amit elénk tettek, az ugyan a tagállamok szabadsága, hogy döntsön, döntsenek ebben a kérdésben, hogy gén, technológiai módosított anyagokat ö, engedünk az Európai Unió piacára, de a jogbiztonság érdekében ezt ezzel nem fel kell lépni. Tehát azt mondom, hogy ez sem az európai polgárokat, se a tagállamokat nem szolgálja, éppen ezért ezt el kell utasítani, éppen ezért szeretném, hogyha ezt tovább bítaná szavainkat az illetékes biztos úrnak. Köszönöm szépen. Just briefly, Chairman. Um, Our view on the proposal, I think that Köszönöm szépen. Függetlenül attól, hogy mi a véleményünk, azért ezt el kell ismernünk, hogy a bizottság prezentációja tényleg nagyon jó volt. Tehát az egyértelmű, hogy a szójától, mint protein forrástól abszolút függünk. Ez a helyzet nem fog megváltozni egyik napról a másikra, úgyhogy azért a realitásokat ne feledjük el. Hát azt tudom, hogy van uh, itt dilemma, és a bizottság nagyon okosan közelíti meg ezt. Például visszaadhatja a döntési jogot a tagállamoknak, hogy kérnek-e ezekből a termékekből, vagy nem. Ebben a javaslatban kell majd megegyeznünk. Természetesen a gondolatmenet nem biztos, hogy ugyanolyan irányba halad majd tovább. A bizottság elmondta, hogy a javaslat azt mondaná, hogy a tagállamoknak lehetővé teszi azt, hogy a használatot betiltsák, de a GMO szója importját, illetve a tagállamok közötti forgalmát nem akadályozhatja meg egy tagállam. Én egyébként szívesen tudnék egy kicsit többet az emögött álló hatásvizsgálatról. Köszönöm. Köszönöm szépen, Castro úr. Köszönöm szépen, nagyon sok minden elhangzott már, ezeket nem fogom megismételni. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a frakcióm meglehetősen szkeptikus ebben a kérdésben, és Dessúr javaslatára fogunk majd támaszkodni. Meghallgattuk a bizottság véleményét, és ezzel kapcsolatban elég komoly vita alakult ki. Az import 95%-a szója tekintetében import szója, aminek jelentős része GMO szója. Ez tény. Úgyhogy ne legyünk kétszínűek, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy nincs szükségünk GMO-kra, ugyanakkor mi magunk is nagyon jól tudjuk, hogy a szója tekintetében szükségünk van ezekre. Vannak olyan termékek, amelyek helyettesíthetőek, de hát azért azt a 37 ezer tonna szóját, amit importálunk, igen nehéz lenne hirtelen mással helyettesíteni. A bizottság javaslata szerintem eléggé reális, bizonyos dolgokat még talán pontosítani kell benne. Amikor meghozzuk a különböző döntéseinket, nem mindig gondolunk arra, hogy ez hogyan fog lecsapódni majd a gazdák szintjén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dafmar úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, abból, ami elhangzott, ez már nehéz valamit hozzátenni. Úgy gondolom, hogy az a helyzet, hogy vannak olyan országok, az én régem is ide tartozik, ahol a mezőgazdasági a gazdák önkéntesen, önként lemondanak a GMO takarmány használatáról, és ez a kiegészítő érv, a kiegészítő takarmányokra hagyatkoznak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szabad döntés, amelyet a termesztőknek, a gazdálkodóknak kell meghozni a saját belátásuk szerint. Ez a javaslat nekem úgy tűnik, hogy kicsit sajátságos, amikor elolvasom azt, hogy az egységes piacot nem érinti, és hogy nagyobb versenyképességet biztosítanak, Hát, de ezt hogy kell elképzelni, hogy sejtéstenyésztésben mondjuk egy ország mondjuk engedélyezik a GMO takarmány alkalmazását, akkor, akkor na nehogy ennek kihatása van a versenyképessége és ezáltal az egységes piacra. Hogyha ezt ez, ez jó, provo- jó sikerült provokáció lenne, hogyha ezt magunkra vennénk, ahogy ezt hallottuk a, az ENVI szakbizottságban, ahol amikor az illetékes biztos ezt megvédte, és ezt teljesen komolyan gondolta, és itt ez engem aggaszt, hogy a, a szereplők, amikor a szereplők kompetenciáról és ezek újraelosztásáról beszélünk, ez az, elfelejtjük, hogy miről szól ez az egész GMO vita szól. Tehát itt a felhasználásukról van szó, és az, hogy a kompetenciát ezek, ez, ez ilyen döntések kapcsán visszaadjuk az a tagállamoknak de azon túl a spanyol, a spanyol döntéseken kívül nincsen semmi a kezünkben. Itt az igazi kérdés az import az ilyen ö, termékek esetében, és igen, ezen el kell gondolkodnunk, de Biztos, hogy nem úgy, ahogy most a bizottsági javaslatban az szerepel. Tehát ezzel nem vagyunk kint a vízből, tehát szerintem ezt vissza kellene utasítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor ezzel azt gondolom már senki, lezártuk a hozzászólások sorát. Nem szabad elfelejteni, hogy a vállalkozásoknak és a lehetőség az elvárásaink és a, le, a, a valóság nem mindig esik egybe. A, az egyhangú vélemény sem teszi lehetővé azt, hogy magát a problémát megoldjuk és ö, elintézzük. Még akkor is, hogyha ezt a javaslatot visszaküldjük a bizottságnak, akkor is komoly vitát kell erről a kérdésről folytatni. Különben a, glob, a globális piacon már nem leszünk versenyképesek, és akkor majd szívhatjuk a fogunkat, hogy nem, nem, nem vettük figyelembe azt, hogy mi történik a világpiacokon. És akkor most megadom a szót a bizottság képviselőjének egy záró hozzászólásra. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm a tisztelt képviselőknek is a megjegyzéseket és a kérdéseket. Megpróbálok konszolidált módon válaszolni ezekre a kérdésekre, és főképpen azokra kitérni, amelyek többször is előfordultak. Többen is megemlítették a közös piac kérdését, és azt, hogy van-e szükség határértékekre, illetve a fizikai határok ellenőrzésére. Amikor arról beszélünk, hogy betiltjuk az Európai Unió valamelyik tagállamában, vagy annak egy területén a GMO-k használatát, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezek a GMO termékek nem áramolhatnak az Európai Unión belül, hanem csak, hogy bizonyos területeken bizonyos célokra nem használhatóak fel. A belső piac működését részletesen megvizsgáltuk, mielőtt kidolgoztuk volna ezeket a rendelkezéseket. A jelenlegi AKI-ban az egységes piacra vonatkozó szabályok már lefektetésre kerültek, és a 36-os cikk a szerződésben egyértelműen kimondja, hogy a tagállamok alkalmazhatnak derogációkat a közös piacra vonatkozó szabályok alól. Más területeken sok ilyen derogáció létezik már most is, egyébként a mezőgazdaság területén is, de gondolom, hogy ezt önök közül mindenki tudja. Egy következő fontos kérdés, amit felvetettek, az az, hogy van-e szükség arra, hogy az Európai Unió területén belül további protein növényeket termesszünk. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom elmondani, amit már eddig is elmondtam, Hát ahhoz, hogy növelni tudjuk a termelést, méghozzá 20-szorosára kellene növelni, arra nincs elég terület. Csak akkor lenne elég terület, hogyha más termények helyén termesztenénk ezeket, tehát erre nincs lehetőség. Óriási területekről van szó. Ráadásul az időjárásbeli és egyéb körülmények nem megfelelőek itt Európában. Még akkor is, hogyha rengeteg szabad termőterületünk lenne a klíma, akkor se tenné alkalmas Európát arra, hogy ilyen mennyiségű proteinnövényt állítson elő. Ezeket a tényeket nem árt figyelembe venni, amikor erről vitázunk. és az egységesített uniformizált piacsal kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi jogszabályozási keretben van lehetőség egy védzáradék felállítására, amit egyébként bizonyos tagállamok a múltban elég sokszor alkalmaztak, aminek pontosan az a hatása, mint a javasolt intézkedésnek, tehát, hogy ez a bizonyos terület a vészzáradék érvényesülésének idejére kikerül az egységes piacból, vagy ról, és így külön szabályok vonatkoznak rá, tehát erre van lehetőség, van ezzel kapcsolatban tapasztalatunk is. Az egyetlen különbség az, hogy a vészzáradék új tudományos információ alapján léptethető csak érvénybe. Tehát amikor ezt a tiltást kimondják, akkor azt tudományosan alá kell támasztani, de egyébként a piacra gyakorolt hatás ennek a véd záradéknak pontosan ugyanaz. Az f is többen felemlegették, na most ezzel kapcsolatban nagyon egyértelműen szeretném elmondani a következőket. Az európai rendszer döntött úgy, hogy legyen egy ö, olyan ö, testület, amely egy végső Hatáskörre rendelkezik egy tudományos testület, amely kimondja a végső szót, ez az EFSA. Ami a géntechnológiai módosításra vonatkozik, az mindenképpen az EFSA-hoz kerül ezek a tudományos kérdések. Tudom, hogy magukban foglalnak akár kulturális vagy erkölcsi kérdéseket is, de ezek nem az EFSA-hoz tartoznak. Ájúzó asszony, teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az EFSA a legmagasabb tudományos sztenderdekkel dolgozik. Hogyha az eredmény pozitív, és a bizottság kap esetleg ellenvéleményeket a tagállamoktól, akkor a bizottságnak tudományos alapú döntéshozatalhoz kell folyamodnia. Tehát ez gondolom egyértelmű mindenki számára, hogy a döntések ezeket a tudományos tényeket fogják követni. A jelenlegi helyzetet a jelenlegi körülményekkel együtt kell megvizsgálnunk, hogy milyen jogszabályok vonatkozhatnak az adott területre, és hogy milyen tudományosan alátámasztott érvek alapján alkalmazható az, hogy ezek kilépjenek az egységes piac területéről, tehát hogy itt egy opt-outot lehessen alkalmazni. Megint ez az, hogy nagyon fontos kérdést tett fel a szociális és gazdasági kihatásokról. Hogyha az egész Európai Unióra vonatkozna a tiltás, akkor az importnak nem lenne továbbá értelme, de hogyha csak bizonyos területek optautolnak, akkor az egyéb területeken a GMO-k továbbra is bejuthatnának az Európai Unióba, mint állati takarmány, tehát ezek az egyéb területeken felhasználhatóak lennének, és ezeken a területeken szabadon mozoghatnának. Ez a mi véleményünk, tehát hogy bizonyos területekre nem léphetnek be, de más területeken felhasználhatóak. Így azt hiszem, hogy egy általános határelőzésnek nincsen létjogosultsága. A szocioekonomiai hatásoknál azt kell elmondanom, hogy ezeket csak akkor lehet valóban mérni, amikor már látjuk, hogy milyen mértékben fogják a felhasználást korlátozni, és mekkora területen. Különben annyira sok opciót kellene megvizsgálni, hogy ezeket lehetetlen tudományosan is komolyan megvizsgálni. Tehát amikor már konkrét tiltásokat tudunk, akkor ezeknek a gazdasági és társadalmi kihatását meg tudjuk vizsgálni, mint ahogy azt elmondtam egyébként a bevezető beszédemben is. Castro úr elmondta, hogy ne legyünk kétszínűek. Ez valóban fontos kérdés. Egyrészt egyértelművé kell tennünk, hogy jelenleg az a helyzet, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nemmel szavaznak, vagy pedig tartózkodnak az európai szintű döntéshozatali folyamatokban. A második fontos tény az, hogy számos tagállam széles körben használ GMO takarmányt, ugyanakkor kritizálja a bizottságot, amikor ezeknek a GMO-knak az engedélyezését tovább szeretné vinni. Ez a helyzet valóban nem megfelelő kezelése a problémakörnek, Legyünk őszinték, és mondjuk ki, hogy igenis mindig van lehetőség arra, hogy valaki nemmel szavazzon. Hogyha többen szavaznak nemmel, mint igennel, akkor ezt a szöveget nem fogadják el és lehet igennel is szavazni, és akkor ezt a szöveget elfogadjuk. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megvan a két szavazási kör, amikor el lehet dönteni, hogy támogatjuk a tiltást, vagy akarjuk-e alkalmazni a tiltást, vagy nem. Hogyha a tagállamok nem nyilvánítanak véleményt, akkor előfordulhat az, hogy egy harmad igent mond, egy harmad nemet, egy harmad pedig tartózkodik, akkor nagyon sok tagállam arra számít, hogy majd a többiek ezt megszavazzák, ők nem, de a többiek megszavazzák, és akkor ők is használhatják ezt a lehetőséget, igazából van erre szükségük, csak nem merik nyíltan kimondani. Úgyhogy jó lenne, hogyha sokkal egyértelműbben látnánk a helyzetet, nagyon fontos, hogy mindenki igennel vagy nemmel szavazzon. Itt a szakbizottságban is el kell ezt dönteni, ugyanúgy, mint ahogy az ENVI-ben is láttuk a szavazást. Az is fontos, hogy tudjuk, hogy ki miért ellenzi ezt a javaslatot. Két csoport van, az egyik, amelyik teljesen elutasítja a GMO-k felhasználását, és a másik egy olyan csoport, amely magukat a GMO-kat egyébként támogatja. Meg kell találnunk azt az utat, amely tisztábbá teszi a helyzetet akkor, amikor a jövőbeli GMO-k sorsáról döntünk és szavazunk. Azt is el kell mondanom, hogy minden egyes elméleti lehetőséget megvizsgáltunk, ami egyáltalán technikailag lehetséges ebben a helyzetben. Ez volt az egyetlen olyan opció, amely valóban életképesnek bizonyult. A többi oda vezetett, hogy vissza kell vonni a szerződést, hogy megkérdőjelezik a szavazási eljárásokat, Szóval olyan lehetőségek, amelyek sohasem fognak működni. Tehát lényeg a lényeg, hogyha különböző helyzetet szeretnénk elérni, új helyzetet szeretnénk elérni, akkor ez az új lehetőség. Mindenki vizsgálja meg az új javaslatot, szavazzon igennel, vagy szavazzon nemmel, de hogyha ezt elutasítják, akkor a jelenlegi helyzethez fogunk visszatérni, és olyan nagyon sok más lehetőség nem tárulkozik fel előttünk. Köszönöm szépen. De szúrja a szó, és nem irigylem a kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen magamra vállalom ezt a feladatot, örömet okoz vele. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólását. Tehát pontosan alátámaszták azt, amit én mondtam, az osztrák kolléganőtől, amit hallottam, pontosan azt hallottam, amit én is gondolok. Tehát ugyan Juncker a mi politikai családunkból került ki, de olyan játékot játszik, amivel mi, amiben mi nem akarunk részt venni. Ezek olyan vitákat gerjesztenek a parlament és a bizottság között, amire semmi szükség sincsen. Nikolson úrnak gratulálok, igaz szolgálja a, a gazdájának, nevezetesen a gazdaságnak. Én azt mondom, hogy szavazzuk meg önt az év eladójának hiszen el tud egy roncsot is új autóként adni. Csak hogy itt mi nem veszünk, köszönjük szépen, roncsautókat, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a roncsot szépen küldjük vissza a feladónak, hiszen most lehetőségünk van Európában valami jót és újat hozni, és azt gondolom, hogy ez a, erre a dologra ö, hamarosan gombot tudunk várni, és le tudjuk zárni, és azt gondolom, hogy az illetékes ENVI szakbizottságban is ugyanígy fogunk dönteni, de azt gondolom, erre megoldást is fogunk találni, de nem olyat, mint amit a bizottság javasolt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. De új autót se kapunk, az a baj. A régit meg nem akarjuk eladni. Ugye ez itten a probléma. Július 15-16-án fogjuk megvitatni a véleménytervezetet és az ahhoz benyújtott módosítókat. Erre valószínűleg többször is vissza fogunk kérni, érthető is, hiszen nagyon kényes téma, és szeretnénk a lehető legjobb megoldást megtalálni. Éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy holnap mindenki hozza a szavazókártyáját, hiszen holnap a szavazásokkal kezdünk, úgyhogy mindenkinek Szép estét kívánok, és kérem ne, felejts el, ne felejtsék el Nikolzon úr meghívását, nagyon fontos téma a, az, a tej, illetve a tojás piac területén. Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkáját. Lezárom az ülést.